Colleagues, I'm going to make a start. Kezdjük el. Eléggé sűrű napirendünk van. Köszönöm mindenkinek még egyszer, hogy időben eljött. Próbáljuk meg időben indítani a dolgot. Kezdjük a napirend elfogadásával. colleagues uh, the adoption of the agenda. Elfogad Elfogadjuk tehát a napi rendet, ha minden rendben van. Mikor Leitner úr, osztrák belügyminiszter bemutatja a szabadságnak az osztrák visszatelepítési, visszafordítási jogszabálytervezetét. Ez délután háromkor lesz. Ennyi változott. A mediterrán térség helyzete és a holisztikus EU megközelítése a bevándorlásnak ez a téma áttevődik december 11-re. 18-as napendi pontunk pedig 10.30-11.30-ra kerül, míg a 17-es napi rendi pont a 11.30-12.30-as szakaszban lesz ezután. Tehát ez a módos napi rendkerül elfogadásra, ha csak nem ellenzik. Kettes napi rendi pont, elnöki bejelenteni valók. Folyt úr, ügyrendi kérdése van? You have a point of order? Ügyrendi a kérdése? Would you like to go ahead, please? Akkor parancsoljon. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Arról van itt szó, hogy negyedikén, szeptember 4-én egy állásfoglási indítvány született az Európai Unió részéről az alapjogok és emberi jogok védelme Görögországban címmel, ez került benyújtásra és úgy hallottam, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem kerül napirendre. Szeretném megkérdezni, hogy ez így elfogadható módszertan ez, mert a 133-as szabály szik szerint, a házszabály megfelelő cikke szerint jutottam be, és az Emberi Jogi Albizottsággal is tárgyaltunk erről. Nyolc képviselő ö, börtönben van, illetve letartásban van Görögországban, nem tudjuk milyen körülmények között, ezért szeretnénk foglalkozni a kérdéssel. Tájékoztasson arról, hogy rendben van, hogy nem tűzünk napirendre ezt. Köszönöm. Folyt úr ezt a megérzését, ezt a koordinátorok ülésének napirendjén volt, ám a frakciók nem reflektáltak, nem reagáltak erre a felvetésre újra napirendre tűzhetjük a témát, és megvithatjuk, de mint mondottam, a koordinátorok ülésének napirendjén ott volt, és a frakciók nem reagáltak rá. Még egy felvetés. Nem látom a nevét, ne haragudjon. Kérem, parancsoljon. Harald Filimski az Österreich. Harafinski Ausztriából, elnök úr, nem tudom és nem akarom elfogadni ezt ebben a formában. A kérdés itt az, hogy az Európai Parlament hogyan működik, hogyan foglal a házszabály alapján. Alapvetően az, hogy hogyan működtetjük a demokráciát. Ezt a kérdést eh, rendes parlamenti eh, ügymenet szerint nem a koordinátorok ülése eh, kell, hogy döntsön arról, hogy a szakbizottság mivel foglalkozzon, és semmiképpen sem dönthet abban, hogy mely indítványokat fogadjuk el, melyiket engedjük mert melyiket nem. Be kell tartsuk a házszabály játékszabályait, és ha már én és mások benyújtottunk valamit, például a dzsihadisták visszatérítésével kapcsolatban egy fontos témát, akkor nem lehet csak úgy elásni ezt. Nem elfogadható az, hogy az állásfoglalási indítványokat egyszerűen nem tűzik napirendre, nem engedik át. A jövőben garantálni kell azt, hogy a tisztességes parlamentünk alapján a parlamenti képviselők indítványait a demokrácia működési szabályai alapján értékelik és megvitatjuk. Well, El kell fogadni ezt, mert ez a koordinátorok napirendjén is rajta volt, és a frakciók nem reagáltak erre a témára, tehát aztán majd újra felvetjük, és aztán visszatérünk erre a kérdésre önökkel is. Lépjünk tovább. Nézzük akkor a nyelvi profilt. Dán, lett és horvát nyelven nincsen sajnos tolmácsolás, a többi nyelven igen. Következő napi rendi pont a koordinátorok döntéseinek elfogadása. Ez a 205-ös szabály alapján. Jan Albrecht lesz egy saját kezdeményezésű jelentés véleménykészítője az Intában az Európai Bizottság transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásairól, ez a TIP, és aztán lesz itt egy másik jelentés az ITRE részéről, ez pedig az interoperabilitás, az európai közigazgatások, vállalkozások, illetve az állampolgárok között, ez az ISI 2-es nevet viseli. Tehát itt tulajdonképpen a közigazgatás modernizációja a téma. Hármas napirendi pontunk. Csalás ellenes harc a büntetőjogi eszközökkel. A legutolsó trialógus ebben a témában november 26-án volt, a Libe részéről Juan Fernando volt a co-raportőr, ő fogja tehát most elmondani, hogy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Csak röviden szeretnék tájékoztatni arról, hogy hogyan is haladnak a tárgyalások. A legutolsó trialógus, ahogyan te is elmondtad, ezzel az irányelvel kapcsolatban a plenáris ülésen volt a múlt héten, Erről egyébként már többször elmondtam, hogy az olasz elnökség nagyon keményen dolgozott, megmutatta, hogy elkötelezett abban, hogy előre tudjunk lépni ebben a témában, és ez pedig az egész dossziéban az előrelépés mutatja. A, jövő, a múlt héten eléggé világosan kiderült az, hogy a parlament és a tanács között bizonyos fontos kérdésekben elképzelhető, hogy lesz megegyezés méghozzá rövidesen, arra gondolok, hogy hogyan definiáljuk a közigazgatási személyeket, illetve beletesszük-e a nemzeti és az európai parlamenti képviselőket, valamint egy olyan referenciát, amely a már meglévő jogalkotásra utal. Itt volt egy 95-ös korábbi irányelv, erre gondolok. Ami a kritériumokat illeti a maximum és minimális és maximális büntetési tételek kérdésében még továbbra is folyik a vita. A parlament bizonyos küszöbértékek megállapítását szeretné elérni, ez számunkra rendkívül fontos, ez a mi megközelítésünk lényege, és ez szerepel egyébként a bizottsági jelentésben is. Valamint az Európai Uniós költségvetés kárára elkövetett csalás, esetére meg kellene határozni, hogy milyen fajta elkövetéseket, és milyen maximális és minimális büntetési tételekkel sújtunk. Tehát az öt év lenne a maximális büntetési tétel, de az, Euró- az Európai Tanács megpróbálja ezt felvizezni, és azt szeretné, hogyha a tagállamok számára nagyobb megítélési lehetőséget biztosítanánk, és ők ítélnék meg, hogy milyen büntetési tételeket kívánnak alkalmazni. Nos, ebben tehát nem értünk egyet velük. Aztán az ÁFA kérdésében a hatáskörről még nem beszéltünk a trialógusok során, de ez egy alapvetően fontos téma számunkra, és mi továbbra is amellett vagyunk, hogy az ÁFA csalásokat mindenképpen bele kell venni ebbe a körbe. Ez ugyanis fontos az európai költségvetés szempontjából is. Az olasz elnökség az igazságügyi tanács ülésére holnap kerül sor. Nos, ott szeretnék lezárni az olasz elnökség részéről a munkálatokat. Azonban amennyiben ez nem sikerül, nem sikerül megoldást találni, ami számunkra is elfogadható, az azt jelenteni, hogy a következő lett elnökség fogja megkapni a stafétabotot. Ugyanakkor vannak még lehetőségek tanácsi szinten is arra, hogy talán a pénzügyminiszterekkel sikerül az áfa kérdésében előrelépni. Ebben a stádiumban azt várjuk, hogy a tagállamok rugalmasságot mutassanak annak érdekében, hogy az irányelvvel kapcsolatban megállapodás szülessen, és aztán gyümölcsöző párbeszédet lehessen folytatni. A Strasburgi ülésen, ülésszakon még lesz egy kis mozgásterünk, egyébként pedig majd a lett elnökség alatt fogjuk tudni lezárni ezt a kérdést. Köszönöm. Okay, thanks one again. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. Ugyanez vonatkozik a pénzmosással kapcsolatos eh, helyzetről. Igen, múlt héten Strasbourgban volt a trilógus, a háromoldalú tárgyalások, aztán két hét múlva megint folytatjuk ezeket a tárgyalásokat Strasbourgban, az ICON, az ECON bizottsággal együtt. A jelentéstevők jelen vannak, a parlament szeretne egy nyilvántartást a kedvezményezettek körül, a társadalomnak mindenképpen tisztáznia kell nem csak a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása kérdését, hanem az adó elkerülést szintén, az adócsalást is. Folyamatosan változik a helyzet, hogyha megnézzük az adóval kapcsolatos kérdéseket. Az utóbbi tárgyalások során a tanács javaslatot tett azzal kapcsolatosan, hogy milyen formában kellene ezt a központi nyilvántartást mm, végrehajtani. A parlamentnek nagyon kevés a hozzáférési lehetősége, és a bizottság azt mondta, hogy tovább kell vinni ezt a munkát. Az árnyékjelentéstevőkkel még nem tárgyaltunk, erről a témáról. Nem tudom, hogy ez is része lesz a vitának a következő trilóguson. Tegnap a pénzügy az olasz, Olaszország, Németország és Franciaország pénzügyminiszterei kiadtak egy levelet, és a levélben az is benne van, hogy tovább kell menni ezen a területen, például az adóelkerülés, adócsalás terén, és olyan vállalatok, mint a Shell például, és más nem igazán átlátható kedvezményezettek érintve vannak az adó adminisztráció kérdésében. A nyilvántartás, ez a regisztráció, regiszter, azt hiszem, hogy nagyon hasznos lehet például az adó csalás, adóelkerülés esetén ez egy nyilvános regiszter lenne, és ezzel ellenőrizni lehetne az adócsalást. A jogalapnak is meg kell lenni ehhez. Németország, Olaszország pénzügyminiszterei részt vettek ebben a vitában, és a tanács és a bizottság úgy szintén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rendben van, köszönjük az információkat, és áttérhetünk a következő témára. Nem tudom, hogy itt van-e már Rozi Bindi és a kollégái. Itt vannak-e? Igen, útban vannak. Ez mit is jelent? Tehát, hogy már itt vannak bent az épületben, tehát nem akarok semmiféle olasz sztereotípiával élni most itt tehát mennyire vannak itt már, hány perc múlva érkeznek, mennyire közel vannak. Addig kitöltjük az időt. Tehát igen, akkor töltsük ki az időt. I'd like just to, uh... Annyit szeretnék elmondani, tehát azzal kapcsolatosan, amit Judy mondott, úgy gondoljuk, hogy a bankrendszerben nagyon sok operátornak nincs semmiféle ellenvetése a, ezen regiszter iránt a kedvezményezettekkel kapcsolatosan. Vannak bizonyos kormányok, és ugye itt konkrétan a kormány, a német kormányról szó van, akik ezt ellen, amelyek ezt ellenezték, de megvan ez a tegnapi levél, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek ragaszkodnia kell ehhez az irányvonalhoz, hogy amelyet Judith és Karens úr ö, szintén támogattak a trilógus során. Köszönöm szépen. Most pedig me, hagyom, hogy leüljenek a vendégeink. Kedves kollégák, egy nagyon fontos témánk van a napi renden. Az olasz parlament mafiához kötődő és más bűnszervezeteket vizsgáló bizottsága a témánk. Itt van velünk Rózi Bindi, ő az elnöke ennek a vizsgáló bizottságnak nagy szeretettel üdvözlöm Önöket. Ez egy eszmecsere lesz az olasz parlamenti delegációval. Mindnyájan tudjuk azt, hogy egy külön bizottságunk van nekünk is, a pénzmosás, a szervezetbűnözés témájában, és ennek a bizottságnak a tagjai most részt vesznek a mai ülésünkön a líbe bizottság nagyon is sokat foglalkozik ezzel a témával, az olasz mafia témával is. Van a bizottságaink között egy jelentős munka, a múlt foglalkoztunk az elkobzással kapcsolatos jogszabályjal a múlt héten, azt az Europol, az Eurojust is részt vesznek ebben a munkában. Folyik egy vita az új belső biztonsági stratégiáról, és ezen a területen tehát a nagyon élénk a vita, és nagy ö, érdeklődéssel fogjuk ha, meghallgatni mindazt, amit elmondanak nekünk megadom a szót önnek, Bindi asszony és kollégáinak. Nagyon jól ismerjük az olasz kollégákat, és a LIBE bizottság tagjai is ismerik az ön, önök munkáját, úgyhogy kérem informáljanak a helyzetről, és utána lesz egy kis vita is a kollégákkal. Rosi Bindi, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni mindenkinek azt a lehetőséget, amit a maffia ellenes parlamenti bizottság, amelyet elnökölök, meghívá, tehát hogy minket meghívtak, és hogy a maffia ellenes harc Európa szerte kelet-európai témáját feldolgozó jelentést elfogadtuk. Mi az Európai Tanács olasz soros elnöksége alatt ezt elfogadtuk, ezt a dokumentumot, az olasz szenátus szintén elfogadta, méghozzá egy hangú szavazással, és a mai napon kerül sor ennek a az alsóházi meg, szavazására reméljük ugyanezzel a többséggel, tehát egyhangú döntéssel. Egyébként számomra ez nagyon megható is, hogy itt lehetek, mert én európai parlamenti képviselő voltam 89-től 94-ig. Ez volt az első politikai tapasztalatom, nagyon érdekes tapasztalat volt, sokat tanultam. És az, hogy ma itt lehetek, és egyre nagyobbnak látom az Európai Uniót, és reméljük, hogy egyre egységesebb is lesz, ez hatalmas öröm számomra. Az bizottság a maffia kérdésében Olaszországban, illetve a maffiához kapcsolódó más bűnszervezetek, külföldi bűnszervezetekkel foglalkozó szakbizottságot 2013. július 13-án alkottuk meg, körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtük meg a végleges munkát. A mi szakbizottságunkat minden egyes új jogalkotási ciklusban megalkotjuk, gyakorlatilag 50 éve létezik ez a szakbizottság az olasz parlamenten belül. A mi feladatunk az, hogy vizsgálatokat végezzünk, nagyon hasonló egyébként az alkotmányban foglaltakhoz, amelyeket a nyomozati hatóságoknak biztosít az alkotmány. Szeretném hangsúlyozni azt, hogyha Olaszország jól ismeri a maffiát, ezt a, ezt a jelenséget, de ugyanakkor Olaszország az az ország is, ahol a maffia és más bűnszervezetek mindig is ellenállásra találtak. Tehát mi vagyunk a maffia ellenes ország is egyben. Nagyon hatékony eszközeket alakítottunk ki, ezeket az idők során egyre finomítottuk, és állandóan küzdünk a szervezett bűnözés ellen, tudatában annak, hogy nincsenek határok ebben a szervezetben, és éppen ezért olyan eszközökre, olyan fegyverekre van szükségünk, amelyeknek szintén nincsenek korlátaik. Az alkotmányosság keretei között, valamint az Európai Emberi Jogok kartája alapján dolgozunk, és a jogi eszközeinket állandóan finomítjuk annak érdekében, hogy hozzáigazítsuk a bűnszervezetek fejlődési szintjéhez. Ahogyan már elmondtam, kb. 50 éve dolgozunk, korábban még az elején még Olaszországban magában is titkolták, tagadták a maffia, mint olyan létét. Ma köszönhetően a mi szakbizottságunk munkájának is állandóan vizsgáljuk a rendelkezésre álló eszközök hatékonyságát, és ma talán a maffia jelenség ismeretének, megismerésének referencia központjává váltunk, azért is, mert állandóan frissítjük, újítjuk, naprakészé tesszük jogi eszközeinket. Tulajdonképpen az összes vonatkozó jogszabály a maffia különbizottságban született meg Olaszországban. Piola Torrét Palermóban gyilkolták meg 1982-ben, és őtőle származnak azok a gondolatok, azok az elvek, amelyek ma is inspirálják munkánkat. A különbizottságunk munkájának ebben a fázisában, tehát 2013. novembere óta azonnal a maffia nemzetközi jellegét kívántuk előtérbe helyezni, és ezzel kívánunk megküzdeni. Maga az a jogszabály, amely a mi munkánkat mi munkánknak az alapját jelenti, a nemzetköziségre is felhívja a figyelmet. Éppen ezért bizottságunk azt a feladatot kapta, hogy megvizsgálja, mennyire hatékonyak a jelenlegi jog, eszkö, jogszabályok, és mit lehet tenni közszinten. Új jogszabályok a megalkotására hatalmaz fel bennünket, amelyek hatékonyabbá teszik a bűnmegelőzés nemzetközi eszközeit is. Fontos az igazságügyi együttműködés, amelynek végső célja az, hogy hozzájáruljunk egy maffia nélküli Európai Unió létrehozásához, és olyan egyezmények megalkotását is célozzuk, amelyek hasonló céllal jönnek létre. A mi különbizottságunk célja az is, hogy megvizsgáljuk, milyen negatív hatása van gazdasági, illetve szociális szempontból a bűn szervezeteknek az egész gazdaság szerkezetére. Megpróbáljuk megállapítani azt, hogy a magánkezdeményezés, a verseny, az átláthatóság, a költségek átláthatósága az Európai Unióban milyen károkat szenvednek el a maffia és más bűnszervezetek tevékenysége révén. Egy külön bizottságot illetve a különbizottságon belül egy kis bizottságot is létrehoztunk, amelyet Garavini asszony elnököl, aki nem sokára ide fog látogatni. Nos, ennek az volt a bizot, ez az volt a célja, hogy egy jelentést dolgozzon ki az olasz elnökség munkáját segítendő. Meghallgatásokat szerveztünk, kutatást végeztünk, és nagyon sok érdekes, hatékony tájékoztatást tudunk adni európai szinten is az olasz, illetve külföldi bűnszervezetek jelenlegi munkájával kapcsolatban. Most nem csak a, hat, a hagyományos területeken, hanem a, vagy úgy, mint például a drogkereskedelem, vagy más területekre mutat ez rá, hanem az emberkereskedelem, az illegális bevándorlás, a prostitúció és más illegális tevékenységekből származó bevételekre is odafigyelünk. A mi véleményünket mindez még inkább alátámasztotta. Itt nem nemzeti kérdésről van ugyanis szó, éppen ezért nem lehet egyetlen egy tagállam kezdeményezéseire bízni a probléma megoldását. Úgy gondoljuk, hogy a bűnszervezetek a nemzetközi bűnszervezetek terén nagyon fontos lenne egy hatékony európai igazságügyi térség létrehozása, és ezen belül maffia ellenes fellépésre európai szinten van szükség. Úgy, ahogyan ezt a mi különbizottságunk jogalapját jellegű jogszabály is kimondja, és ahogyan más európai szervezetek is kimondják, ez lenne a fő cél most. Mi úgy gondoljuk, hogy a szervezet bűnözés rendkívül rossz hatással van a gazdasági működésre is a kontinensen belül, és a gazdasági növekedés beindítását is akadályozza. A maffia elterjedése úgy gondoljuk, hogy olyan mm, hatással lehet, nagyon rossz hatással lehet a jövőnkre. Egyébként Európa maga különböző szervezetein keresztül elismeri azt, hogy a szervezett bűnözésnek egyre nagyobb hatása van a világgazdaságra és az európai gazdaságra is. Ezen kívül még ki kell mondanunk azt is, hogy meg kell vizsgálni az illegális gazdaság hatását, hatásait, illetve azt, hogy ezt hogyan tudjuk beleszámítani a GDP kalkulációkba, valamint az illegális tevékenységek a bűnszervezetek tevékenysége a globális GDP 3,6%-át adják ki. Ez évente 20 milliárd eurót jelent. Nem értünk ezzel egyet, azzal egyet, hogy a GDP-be kellene beleszámítani az illegális tevékenységeket. Ezzel kapcsolatban tehát mi nagyon szkeptikusak vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy inkább arra van szükség, hogy erősítsük a maffia ellenes harcot, annak érdekében, hogy átlátható és tiszta gazdagságot tudjunk létrehozni. Nagyon rossz, az a, nagyon rossz hatású az a negatív úgymond gazdagság, amely a gazdaságainkban jelen van. A mi lát, látásmódunk szerint egy civil gazdaságra van szükség, olyan gazdaságra, amely az európai állampolgárok javát szolgálja. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy szükséges az európai maffia ellenes harc, nem csak azokban az országokban, ahol már régóta létezik a maffia, hanem azon országokban is, amelyre felé most terjeszkednek ezek a bűnszervezetek. Ugyanis a maffia nem csak Olaszországban létezik, és a maffia nem csak abban rejlik, hogy a hagyományos tevékenységeit hogyan valósítja meg helyi szinten. A mai időszakban Rómában, ugye fővárosban, Olaszország fővárosában sikerült a 216b jogszabály, amely a büntető törvénykönyvben szerepel, ezt a jogszabályt sikerült ráigazítani egy felderített bűnszervezetre. Ez egy olyan módszer, amely maffia módszernek tekinthető, mert megfélemlítést alkalmaz, és a politikai, a politikai világ, politika világába, illetve a gazdaság világába begyűrűzik a mi fővárosunkban. A maffiának nincsenek határai, nem ismeri a határokat, csak a módszereiben eh, ismer korlátokat, ugyanis megpróbálja az emberek, az állampolgárok életét, valamint a gazdaság életét lekorlátozni. Éppen ezért azt szeretnénk kérni Európától, hogy ne ismétlődjenek meg azok a hibák, amelyek néhány régióban, Olaszországban megtörténtek, akkor, amikor Milánóban például tagadták, vagy Észak-Olaszországban tagadták a maffia létét, és úgy gondolták, hogy ez egy szicíliai, kalábriai probléma, vagy kampániai probléma. És aztán évekkel később már ők is láthatták azt, hogy városaikban mennyire elburjánzott a maffia tevékenység, sőt még akár a politikai vagy önkormányzati választások eredményeitre is hatással voltak, illetve a gazdaság növekedésére is. A maffia nem ismer korlátokat, nem ismer határokat, éppen ezért a mi eszközeink sem szabad, hogy határokat ismerjenek. Olyan eszközökre van szükségünk, amelyekkel fel tudjuk venni a harcot ezzel az igen mély gyökerű problémával, amely az olasz, európai és az egész világgazdaságára kihat. Ez volt egyébként az a végkövetkeztetés is, amelyet itt az Európai Parlament különbizottságában a korábbi jogalkotási ciklusban alkottak meg, és amelyet 2013 szeptember 30-án fejezte be munkáját, és az egész parlament támogatta jelentését. Az ő általuk megalkotott jelentés és az abban foglaltakkal mélységesen egyetértünk. Ebben javaslatokat is olvashatunk, olyan javaslatokat, amelyeket remélünk, hogy az egész Európai Unióban meg lehet majd valósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy az a munka, amelyet elvégeztünk, az felhívta a figyelmet és felelősítette országunkat a problémára. Ugyanis Európában vannak már olyan ugyan kicsit túl későn megalkotott jogszabályok, amelyek európai szinten valósultak meg, vannak olyan irányelvek, amelyeket túl későn vettünk át, éppen ezért most megpróbáltuk felgyorsítani a 2006-os, a 786-os irányelv, ez a 2014 per 42-es vagyonelkobzással kapcsolatos irányelv nemzeti jogba való átültetésére vonatkozik. Aztán van itt egy 2014-es irányelv, amely a büntetőjogi vizsgálatokra vonatkozik, ez a 41-es április harmadikai dátumú. Tudjuk azt is, hogy nagyon későn kezdtük el a közös nyomozati egységek felállítását, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy hazánk és a mi szakbizottságunk munkája az egész uniótól egész unióhoz egy kérdéssel fordulhat, főként az olasz elnökség lezárásával összhangban. Fontos az, hogy vállaljuk a felelősségeinket, és az elnök úr szavaiból már az is kiderült a bevezetőben, hogy milyen fontos aspektusokkal is foglalkozik most itt az Európai Parlament, és reméljük azt is, hogy a bel- és igazságügyi tanács ezekben a napokban összeül, és megfelelő döntéseket fog hozni, és reméljük azt is, hogy az utolsó európai csúcs is napirendjére tűzi a maffia ellenes harcot. Jó néhány javaslatot fogalmazunk meg jelentésünkben az Európai Ügyészség felállításának minél gyorsabb megvalósítását kérjük. Szeretnénk azt is, hogyha az Európai Ügyészség minél hamarabb egy igazi antimafia vagy maffia ellenes ügyészségé válna, és közösségi szinten összhangba, vagy összehangolná a maffia ellenes harcot a különböző tagállamokban. Azt is javasoljuk, hogy egy új irányelvet alkalmazzunk a vagyonelkobzással kapcsolatban. Ez a 2014 per 42-es irányelv kiegészítése lenne, ezt egyébként nagyon fontos lépésnek gondoljuk, de ugyanakkor miután ismerjük a tapasztalatokat hazánkban, és tudjuk azt, hogy a maffia megelőzési intézkedések milyen nagy hatással voltak, ezért reméljük azt, hogy a vagyonelkobzás a büntetőjogi jogerős ítéletek előtt is, úgy, ahogyan ez az olasz maffia ellenes megelőzési jogszabályban szerepel, európai szinten is alkalmazható legyen. Tudjuk azt, hogy milyen sokan fizettek életükkel, főként a palermói vizsgálóbírók, szicíliai vizsgálóbírók, ügyészek fizettek életükkel, Kinnicsi Falcone és Borsellino esetére gondolok, ezek Pio és Piola Torrera, akiknek a története sokat tanított nekünk. Tudjuk, hogy a maffia a pénz után megy, és mindent a pénz irányít ebben a világban. Leginkább attól félnek, hogyha elveszük tőlük a pénzt. Azt a pénzt, amelyel egyébként táplálják hálózataikat. A maffia hálózati, jóléti rendszeren belül. Mi az olasz parlament számára azt is javasoltuk, hogy modernizáljuk jogszabályainkat, ugyanis néhány év kísérleti szakasza után tudjuk, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek a mafiához, vagy a mafia tevékenységhez kapcsolódó javak elkobzásában, és ezeknek a javaknak a visszaosztásában a gazdaságba, illetve az emberek felé. Az a fontos, nem csak arról van szó, hogy el kell venni a mafiától a pénzt, hanem azt vissza is kell osztani a társadalomban úgy éppen olyan gyorsasággal, ahogyan azt elvették a becsületes emberektől, az államnak vissza kell adni ezt a pénzt, a társadalomba vissza kell pumpálni ezt a pénzt annak érdekében, hogy azok a nagy különbségek, szociális különbségek, amelyeket a társadalomban többek között a maffia léte is okoz, minél gyorsabban megszűnjenek. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb kidolgozza azt a javaslatot, amely definiálja igen pontosan a szervezet bűnözős és maffia jellegű tevékenység get európai szinten, és ezt jogharmonizáció révén minden európai országban bevezessük ezt a definíciót. Most pedig a római vizsgáló vizsgálatra szeretnék visszatérni. Annak érdekében, hogy maffia jellegű tevékenységnek tudjunk valamit meghatározni, nem csak definíciókhoz kell visszatérni, hanem a megfélemlítést alkalmazó maffia jellegű módszerekre kell vissza követnünk az egész tevékenységet. Éppen ezért szeretnénk, hogyha még az új irányelv, amely a pénzmosás ellenes négyes irányelv nevet, nevet viseli, megvalósulása előtt még a pénzmosásra vonatkozó irányelv azonos definícióját alkalmaznánk az autó, tehát a pénzmosás önmagáért való bevezetése, tehát ennek a definíciónak a bevezetését szeretnénk elérni egész Európában. Azt szeretnénk kérni, hogy Európa a maffia kettős útját göngyörítse fel. Egyrészt a maffia jellegű tevékenységek, tehát bűn, bűnözési tevékenységek, másik oldalon pedig a, pénzügyi, a pénzmosáson keresztül a gazdaságba való visszaforgatása ennek a pénznek. Tehát így ezt a kettős vágányt tudnánk két oldalon elvágni. Szeretnénk azt is elérni, hogy a az európai, a európai szinten lehessen telefonlehallgatásokat végezni a maffia ellenes harc terén, ez ugyanis elengedhetetlen eszköz a kezünkben a nyomozás során. Szeretnénk azt is elérni, hogy európai szinten elfogadjuk azt a jogharmonizációs keretet, amelynek a célja az, hogy a maffia, illetve a szervezet bűnözés ne gyűrűzzön be azokba a gazdasági szektorokba, amelyek leginkább kockázatosak. Mire gondolok? Például a, az online hazárjátékok, a videópóker játékokra gondolok, szeretnénk azt is elérni, hogy a szerencsejáték szektorban egyfajta magatartási kódexet lehessen európai szinten elfogadtatni. Azt is szeretnénk, hogy a jogi személyek cégek, alapítványok szempontjából is egy magatartási kódexet alkalmazzunk. Az Európai Unió nagyon sok tagállama még nem ültette át nemzeti jogrendjébe a vonatkozó európai jogszabályt és ezzel nem tudjuk elérni azt, hogy hatékonyan le lehessen foglalni javakat. Azt is szeretnénk elérni, hogy használjuk jobban azokat a lehetőségeket, amelyek a vagyonelkobzás, illetve a nemzetközi bűnüldözéssel kapcsolatos jogszabályokban rejléke, valamint támogassuk pénzügyileg is az olasz rendőrség általi kezdeményezéseket, hogy egy igazi, működőképes mafia ellenes hálózatot alakítsunk ki európai szinten. Ezek tehát a javaslataink, és azt szeretnénk kérni ettől a parlamenti szakbizottságtól, az önök szakbizottságától, amelynek át szeretnénk adni egyébként munkánk gyümölcsét, valamint kéréseinket szeretnénk tolmácsolni az Európai Parlament Libe szakbizottsága felé, annak érdekében, hogy ez a parlament ebben a jogalkotási ciklusban is hozzon létre egy szervezett bűnözés elleni, maffia ellenes különbizottságot, vagy mindenképpen valamilyen olyan szervezetet, eszközt hozzon létre a parlamenten belül, amely odafigyel erre a témakörre. Köszönöm szépen a számomra biztosított időt és a figyelmet. Lehet, hogy egy kicsit vissza is éltem az idővel, elnézést kérek ezért, de talán hasznos volt, lényeges volt az, hogy a mi javaslatainkat részletesen bemutassam. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, kedves Rozi, nagyon-nagyon köszönöm. Nem, nem élt vissza az időnkkel, ugyanis er, ennek a napirendi pontnak szántunk időt, úgyhogy nagyon jó, hogy részleteiben is elmondta, hogy mi is a helyzet, ugye a kollégák is, és az ön kollégái is biztos, hogy hozzá fognak még szólni. Ugye ön ö, említette, hogy 89-től 94-ig a parlament, ennek a parlamentnek volt tagja még a Lisszaboni szerződés ö, megalkotása előtt, és már sokat foglalkoztunk ezzel a témával, a büntetőjogi témákkal. Ugye a kollégák is majd reflektálhatnak arra, hogy hogyan is tudják önök kezelni ezeket a kérdéseket, és milyen haladást értek el, milyen előre lépést értek el. Claudia Fába is itt van velünk, Katenicsi képviselő szintén nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával ebben a bizottságban. Természetesen mindaz, amit önök tesznek, az nem csak egy gyakorlati jog, jogi tevékenység, hanem nagyon sok mellékvágánya is van, nagyon konkrét, praktikus, gyakorlati jogalkotási feladataik is vannak, ahogy elmondta most megnyitom a vitát. Nagyon sok szakértő van itt a teremben, akik szívesen eszmét cserélnek az ön parlamenti kollégáival is. Kezdjük tehát akkor ezt az eszmecserét a kollégáink, tehát akkor a Krim bizottság tagjai is elmondhatják a véleményüket. Az ECR koordinátora, Timothy. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy nagyon, hogy elmondjam, mennyire érdekes ez a jelentés. Ez a jelentés elsődlegesen is egy tagállammal foglalkozik, azonban hatalmas jelentősége van azzal kapcsolatosan, hogy a többi tagállam hogyan is tekint a különböző fenyegetésekre, a terrorizmusra, a bűnszervezetekre. Én tagja voltam ennek a jogi bizottságnak, és vannak olyan témák, amelyeket ki szeretnék emelni, mert minnyáján Európában alkalmazhatnánk eh, bizonyos eh, szabályokat, például az együttműködés szintje, ahogy a jelentésben is eh, olvashatjuk, a közös vizsgáló bizottsági csapat javaslata, hogy létrehoznánk ilyen csapatokat, ilyen csoportosulásokat, a jelentést elfogadta ez a parlament, és a, nagyon jók, jók a szándékok. Úgy gondoljuk, hogy nem tetten, tettek meg Európában mindent a bűnüldöző szervek, annak érdekében, hogy ezek a közös erőfeszítések sikeresek legyenek. Mindaz, amit a maffia Olaszországban tesz, más országokban a szervezett bűnözők teszik és éppen ezért úgy gondolom, hogy ebben a parlamentben tovább kell vinni ezt a vitát, és ez a jelentés is segíteni fog ebben. Sokkal nagyobb, több munkára van szükség eh, ezen a eh, téren. Most lehet, hogy én tévedek az olvasatomban, de úgy tűnik, hogy a jelentés talán nem foglalkozik a, kibertámadásokkal, a kiberbűnözéssel, tehát az internetes bűnözéssel, az új technológiákkal, az új módozatokkal, hogy hogyan is bűnöznek ma az új technológiákkal. Ott van az internet használata, a kiber támadások, kiberbűnözés, tehát itt az online bűnözés nem olyan, mint a maffia által elkövetett bűnözés, de hat, államokon átnyúló ez a bűnözés, és ugye sajnos el kell mondani, hogy az ifjúság is ugye részt vesz ebben, kereskedelmi, politikai érdekek minősülnek, ott vannak az online játékok. Ebben a parlamentben számos olyan képviselő van, akik foglalkoznak ezekkel a témákkal, és látjuk, hogy a technológia mennyire előre haladott, tehát a bűnözők nagyon a technika, a technológia előtt vannak szinte a bűnözésben. Na most az, hogy visszaállítsuk ezt a Krém bizottságot, amely létezett itt a parlamentben, ez egy olyan dolog, amely nagyon fontos lenne ennek a parlamentnek, ugyanis azok, akik ebben a jelentésben a vizsgálatot végzik, nagyon hasznosak lehetnek számunkra. Ez nagyon értékes munka. Éveken át a bűnüldöző szervek megpróbáltak rámutatni arra, hogy mik a fő területek, hol lehet a bűnözéssel kapcsolatos javakat kezelni, most már igenis hatással vagyunk mindenre a, a vagyonelkobzás terén is. Köszönöm. Nyolc bizottsági kollega kért szót, kevés azért az időnk, hogyha lehetne. Igen az, az olasz kollégák ugye eljöttek, és szeretném, ha ők is reagálnának. Hát két percet kap mindenki, és akkor az olasz, olasz kollégák reagálnának. Katarina következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos számomra, hogy részt vehetek ebben a témában, ahogy Bindi asszony is mondta, én az én családom személyesen is érintve van közvetlenül, éppen ezért én is nagyon meghatott vagyok. Már 30 éve folyik ez az elköteleződés Sziciliában, hogy felvegyék a harcot a szervezett bűnözés minden formája ellen. Ugye, de azt tudjuk, hogy nem csak a mi Sziciliánkra korlátozódik ez a tevékenység. Minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, hogy fellépjünk hatékony módon a maffia ellen. Köszönöm Bindi elnök asszonynak, hogy elvégezte ezt a munkát a vizsgálóbizottságban. ez egy maffia ellenes és a mafiahoz kötődő más bűnszervezeteket vizsgál a bizottság, a szervezetbűnözéssel is foglalkozik. Itt fontos az, hogy gazdaságilag meggyengítsük a szervezetbűnözést, fontos a javak elkobzásának gyors módszere. Ugye a szervezetbűnözés illegális tevékenysége jelentős módon kihat az országaink gazdaságára. Ugye ez egy nagyon elterjedt tevékenység, Olaszországban is mély gyökerei vannak, különösen Szicíliában. A vizsgáló bizottság úgy indult, hogy az én apám alapította meg 83. júliusában ezt a folyamatot Borsellinoval, Falconéval, és az apám volt az, ahogy említette Bindi képviselőasszony, aki elfogadta azt a, tatta azt a törvényt, amelyet Le Torre törvénynek nevezünk. És ugye volt, ők voltak azok, akik azt mondták, hogy fel kell venni a harcot a mafia ellen a gazdasági ágazatban is. A 80-as években jelentős előrehaladásra került sor, nem csak Olaszországban, hanem Európa szerte. A Európában a Tamperei 89-es dokumentum született meg, aztán 2014. április 10 április 3-án az irányelv az a mafiához kötődő tevékenységből származó vagyon elkobzásról szól. 2005. februárjában olyan új normákat kezdtünk el végrehajtani, amelyek szintén felveszik a harcot a szervezett bűnözés ellen én, mivel itt parlamenti képviselő vagyok, ez az első mandátuma a Krím bizottság munkájában nem tudtam még részt venni, de mm, nagyon fontos ösztönözni a jogalkotási folyamatokat a, ezen a területen. Én is egyetértek azzal, hogy nagyon fontos továbbvinni ezt az elkötelezettséget azzal zárnám, hogy teljes mértékben osztom mind azt a konklúziót, amelyről Bindi elnökasszony beszélt, és hogy ezt az egész témát európai szinten kell kezelni a jövőben. Elsősorban arra van szükség, hogy a nemzeti szervezetekre is maximális hatást gyakoroljon annak érdekében, hogy a vagyonelkobzások is végrehajtásra kerüljenek a lehető leggyorsabban. Ami a ami a az Európai Parlament és a tanács 2014. április 3-ai nyilatkozatait illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos megoldásokat tartalmaznak ezek, eh, elsősorban a vagyonelkobzás területén, és új jogalkotási eh, jogszabályokat eh, is javasolnak. A jogalkotási folyamatot tovább kell vinni, és fel kell venni hatékony módon minden formájában a, a mafia és a mafiahoz kötődő bűncselekmények ellen, az, ezt az elkötelezettséget tovább kell vinni ugye az emberi jogok területén is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Catherine. Magáért beszél hozzászólásod. Következő hozzászólunk, Tomás Jutovszki úr. Grazie, signora presidente, grazie, signor presidente. Köszönöm szépen. Olaszul akartam beszélni, de azért nem beszélt túl jól. Úgyhogy inkább cseh nyelvre váltok. Jedna otázka. Hiszem, van egy kérdésem. A következő még hozzá. Nem régiben nagyon sok közvita hangzott arról, hogy az szicíliai vagy az olasz mafia részt vesz az embercsempészetben, Líbiából Olaszországba csempészve embereket. És ezért végső soron olyan pénzeket szerezne be, ami állami támogatásból származik. És így eltérít olyan támogatásokat a mafia ezen tevékenysége, amely a menekült jogot kérőket hivatott segíteni Dél-Azországban. Ön hallott erről a jelenségről, és ha igen, mit terveznek tenni ez ellen? Az Európai Unió azt követeli, hogy a vállalatok átláthatóbbak legyenek a, a tulajdonosi struktúrát illetően. Ez segítené az, ezt a harcot? Köszönöm, Tomás. És köszönöm, hogy röviden fogalmaztál. Fernando López Aguilar a következő kollégám elnöke volt a szakbizottságnak a létrejöttékor. Köszönöm szépen. Kedves Bindi asszony, itt vagyunk. Nem először találkozunk. Már az olasz parlamentben is találkoztunk, illetve az európai parlamentben is. Köszönjük szépen, hogy most itt van velünk, és a és köszönjük azt, hogy a maffiával kapcsolatos olasz különbizottság munkáját bemutatta itt most nekünk. A következő kérdésem lenne. Egyes. Az európai ügyész, illetve az európai ügyészségre gondolok. A maffia ellenes vizsgálóbizottság a maffia ellenes harc tapasztalatai hogyan fogalmazhatók meg, milyen javaslatokkal állnának elő az Európai Ügyészség számára. Itt részben a működésre vonatkozó kérdéseim lennének, az olasz ügyészség és az, az európai ügyészség együttműködését hogyan lehetne megvalósítani. Aztán lenne még Timothy Kirkhophoz kapcsolódva is egy kérdésem. Ez a vizsgáló ö, ö, csoportokra vonatkozik. Hogyan lehetne értékelni ezt a fajta együttműködési rendszert a határokon átnyúló bűnüldözés szempontjából, és kérem, hogy ezzel kapcsolatban mondja meg a véleményét. Nyíltam. Hogyan valósul meg az olaszok, milyen az olaszok szerepe ezekben a közös nyomozócsoportokban, és a mi Libe szakbizottságunk munkájának milyen inputot adna ezen keresztül. Hiszen mi most büntetőjoggal, eljárásjoggal foglalkozunk, és a parlamentben tulajdonképpen európai bűnügyi szervezetként is fellépünk. Köszönöm szépen. Következő Alessandra Mussolini. Köszönöm szépen. Szeretném Bindi asszonyt köszönteni. Köszönöm szépen az ő jelentését. Úgy gondolom, hogy ez egy jó helyszín lenne arra, hogy elkezdjük ezt a munkát, tehát az ön javaslataiból kiindulva lehetne megalkotni a szervezet bűnözéssel foglalkozó különbizottságot. Egy banálisnak tűnhető kérdést vetek fel. Akkor, amikor európai irányelveket hozunk létre, akkor nagyon fontos az, hogy egyszerűen tudjuk megvalósítani ezeknek a, az irányelveknek az átültetését. Ugyanis úgy kellene fogalmazni ezekben az irányelvekben, hogy az egyszerű legyen, mert különben félreértelmezik, vagy akár ezt direkt is tehetik. Így történt például a szavazatcserére vonatkozó ügyben Olaszországban. Különböző cégekről volt szó, amelyek maffia szagúak, és az ő esetükben nem volt világos a törvény, ugyanis a hatásköröket nem megfelelően definiálta ez a jogszabály. Tehát itt szerintem nagyon fontos lenne az, hogy ezt megtegyük, ugyanis az a maffia nem olasz, hanem globális jelenség. Nem bujkálhatunk mindig amögé, hogy a maffia csak olasz probléma lenne. Erre egyébként Bindi asszony is utalt, ez egy nagy dráma, nagyon sok család megy tönkre a póker, online póker játékokon keresztül, és ezek tulajdonképpen minden olasz, és nem csak olasz bárban hozzáférhetőek, aztán fontos lenne az is, hogy definiáljuk sürgősen a közös és egységes európai ügyészséget. Ön egy csapatról beszélt, egy közös nyomozói csapatról, amely mindenképpen az ügyészséghez kapcsolódva folytatná munkáját, valamint az is fontos, hogy definiáljuk a az elkobzott javakat, illetve ezeknek a javaknak a visszaosztását a társadalomba. Köszönöm. Ne. Köszönöm szépen a következő. Birgit, a szociális frakció koordinátora. Thank you very much, and thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. Bindi kollega nagyon világosan mutatta, hogy a szervezet bűnözés valóban olyan téma, mely minden tagállamban jelen van. Ugyanakkor azt is világosá tette ez a beszámoló, hogy vannak itt nemzeti sajátságai a bűnözésnek, hogy milyen, milyen műveleteket végeznek, milyen hatása van a, a jogosan működő vállalatokra, és hogyan kapcsolódik a bűnözés a politikához és a közigazgatás működéséhez. Ebben különbségek vannak tagállamok között, vagy mint mondottam, sajátságok, nemzeti sajátságok. Ezért nem könnyű mindig megtalálni azt az egységes módszertant, amivel fel lehetne lépni minden országban egyformán ez ellen, hanem mindenhol másképp kell fellépni. Ám vannak azért olyan közös vonásai, a, a, mint például a, a pénzmosásos, csalási cselekvények, amelyek mindenhol jellemzőek, és amelyekkel szemben együtt tudunk és kell fellépnünk. Azt a kérdést illetően, hogyan lehet ezt tovább folytatni? Az egyik legfontosabb a visszakbizottságunk szempontjából az, hogy nyomon kövessük az összes irányelvet és intézkedést, amely már érvényben van, abból a szempontból, és amelyet a legutóbbi ciklusban fogadtunk el, hogy végrehajtják-e ezeket. Ezek mindegyikét, és voltak éppen működnek-e, van-e tényleges hatásuk. Ezt vizsgáljuk meg, mielőtt új jogszabályokat fogadunk el és vezetünk be. Végül pedig minden olyan intézkedés, amelyről itt európai szinten döntünk, csak akkor lehet hatással, ha a tagállam hajlandó végrehajtani ezeket, hajlandó beültetni joganyagába. Talán azt asszony ezzel kapcsolatban kifejthetné nézeteit. Tudni, attól tartunk egy kicsit, hogy az európai szinten működő, vagy intézkedéseket nem megfelelően alkalmazzák, nem mindig és nem hatékonyan a tagállamok. Szerintem erre a pontra kéne koncentrálnunk, hogy azok a jogszabályok, amelyek elfogadásra kerültek, azok végrehajtásra kerüljenek, mielőtt újabb jogszabályokat fogadunk el. Talán így lehetne a leghatékonyabban fellépni. Köszönöm. Tehát a jogszabályok átültetése a joganyagba és végrehajtása. Laura Ferrara a következő, aki az IFDD frakció koordinátora. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Bindi, képviselő asszony, köszönöm, hogy eljött ma, köszönöm a nagyon precíz, pontos jelentését. Nagy örömmel hallgattam önt, és hogy elmondta azt, hogy európai szinten kell elismerni a mafia problémát. Nagyon sok országban ugye azt mondják, hogy nincs szervezett bűnözés, mafia jellegű szervezett bűnözés. Úgy gondolom, hogy ez nem csak egy olasz olasz probléma, nagyon nagy örömmel hallottam azt, hogy elmondta, hogy egy mafia ellenes európai ügyészségre van szükség, ez fontos. Amikor júliusban itt volt Orlandó miniszter úr, akkor az én kérésemre, ugye ő is azt mondta, hogy egy ilyen európai ügyészség létrehozása nagyon lehetséges, de az ő válasza igazából nem elégített ki. Nagyon jól tudjuk azt, hogy hogy ahhoz, hogy egy mafia ellenes európai ügy, ügyészség létrejöjjön, ez azt is jelenteni, hogy homogénné kell tenni a jogszabályokat európai szinten, egységesíteni kell a jogszabályokat. A, a különböző vizsgálatokat, a nyomozásokat, egységesíteni kellene. Vannak természetesen más javaslatok is, amelyekről ön is szólt a pénzmusás témában, a telefonlehallgatások témájában, a vagyonelkobzás témájában, a ö, például a drogkereskedelemről is szó volt, Olaszországra vonatkoztatva, mindez természetesen, ahogy ön is tudja, tövé tenni azt, hogy hogy a bűnszervezeteket megállítsuk, nem csak az egyéni bűnözőket, hanem a szervezet bűnözést. Nem csak a kis halakat kell úgymond öm, öm, letartóztatni, hanem sok esetben ott van mögötte a bűnszervezet, ami, ami a javak el, a mafiától való elkobzását illeti, még ma is csak egyfajta nem komplett jelentés van ezzel kapcsolatosan, több mint 12 ezer olyan javat kellene elkobozni, amelyet még nem hajtottak végre, és ez sok esetben egy kulturális kérdés is a polgárok számára. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy egy olyan valami tárgyat vegyen meg, amely egy mafiózónak a javaihoz tartozott, például egy házat, vagy akármilyen más javakról beszélhetünk annak érdekében, hogy ezt az egész projektet meg tudjuk valósítani, és ezt igazából egy nemes módon tegyük meg, be kell vonni különböző szervezeteket, személyeket, ahhoz, hogy visszaadjuk az elkobzott vagyonokat, javakat a társadalomnak, a polgároknak. Az európai alapokkal kapcsolatos kérdés, tudjuk, hogy mindez kihat az európai alapok kezelésére is. Nem csak az olasz polgárok eh, vannak érintve, hanem az európai polgárok is. Mindenképpen oda kell figyelni erre a területre is. Egyetértek Mussolini képviselőasszonynal abban, hogy el kellene most már kezdeni gondolkodni az arról, hogy a Krim eh, bizottságot újra kellene létesíteni mert ezt tovább kellene vinni. Köszönöm szépen, Laura. A kollégáknak ugye sok időt adok, mert ugye ez egy nagyon fontos téma, de szeretném, hogy az olasz kollégáink is időt kaphassanak még a válaszokra, Éva Zsoli az utolsó felszólalónk részünkről, tehát a szakbizottságunk részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony, hogy eljött és megosztotta velünk a tapasztalatait a vizsgálat tapasztalataik, tapasztalatait. Én egy nagyon egyszerű dologról szeretnék szólni. Itt semmi újról nem beszélünk, semmi ismeretlen dologról nem beszélünk. Olaszországnak kiváló bíráik vannak, bírái vannak. Az önök költségvetésében miért nem adnak több költségvetést például a bír, bírói testületnek? A legkevesebb a bíró Olaszországban, ha 100 ezer lakosra vonatkoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy 115 eurót kapnak a bírók hogyha a lakosság számát nézzük. Ez, ez, ez egy rémes, inséges dolog, kiváló, jó bíraik vannak, de nincsenek meg a pénzügyi eszközeik, és ez is egy problémát jelent. Szeretném tudni konkrétan, hogy mit tesznek a környezettel kapcsolatos maffia cselekvések, tevékenységek terén, például Olaszország déli részén tudjuk azt, hogy a, a szemét ott áll, hegyekben áll a szemét sok területen. Milyen eljárásuk van, hogy véget vessenek Eh, ennek? Hogyan lehetne több eh, pénzt eh, biztosítani a költségvetésből az igazságszolgáltatásnak? Aztán vannak olyan vállalatok, amelyek nem fizetnek adót egész egyszerűen is. Ez is közvetlenül az igazságszolgáltatást érinti. Tehát az önök kormánya azt hiszem, hogy el kellene, hogy lássa irányvonalakkal, irányelvekkel a, az adóhatóságokat is. Nagyon jó, és gratulálok, hogy bevettek a jelentésükbe nagyon sok fontos témákat, mint például a vagyon elkobzás a maffiától, Ugye például Franciaországban ez nem így létezik, ezt nemzeti szinten kell megvalósítani, hogy hatékonyabbak lehessünk. Végül pedig mindenképpen számítok Olaszország támogatására, az olasz elnökségre, annak, elleni, annak érdekében, hogy a csalásról szóló irányelvet elfogadják, és az Európai Ügyészségről szóló irányelven irányelve be kell venni azt, hogy a mafia ellen is fel kell lépni, és az unió pénzügyi érdekeit tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Bindi asszony, mivel ugye a kollégáiknak is szeretnénk még megadni a szót, de talán akkor ossza ki ön, hogy mely kollega mely választ adja meg majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok minden kollégának, akik felszólaltak, és egyet is értek velük, de azért azt szeretném, hogy a Nemzeti Vizsgálóbizottságunk többi tagja, például Garavini képviselő úr, aki nemzetközi európai szinten is részt vett a mafia ellenes harcban, aztán a jelentéstevő asszony szintén adhatna választ néhány precíz, pontos kérdésre. Aztán itt van Fáva elnök úr szintén, akit megkérek, hogy szólaljon meg, aztán a többi politikai erő, minden politikai erő, amely ebben a bizottságban együtt működik, Skopelini képviselő is, az ő édesapja bíró volt, és a drangetta áldozata életével fizetett, és nagyon fontos szervezetnek és lesz majd itt egy találkozója a jövő héten a parlamentban. A civil, szociális, mafia ellenes tevékenységben vett részt, és nagyon fontos eredményeket értünk el az igazságszolgáltatás területén is. Aztán Lello képviselő, a Szocialista Pártnak a képviselője és bizottságnak a titkára a bizottságban, az öcsilagos mozgalom képviselője is itt van, Gian Russo képviselő is az öcsillag mozgalomtól, tehát Garabani képviselő kérem, és a többieket, aztán, hogy mondják el a véleményüket. Ugye először is osztom azt, Tehát ha megengedi, akkor néhány percben én még elmondanám a véleményemet, aztán ők következnek, teljes mértékben osztom mindazt, amit Szipe képviselő mondott, nevezetesen, hogy aktualizálni kell az irányelveket, azokat, és azokat végre kell hajtatni, tehát minden ország késésben van a végrehajtás terén, azt hiszem éppen ezért, hogy ezt mindenképpen ki kell emelni. Továbbá bátran kell eljárnunk, de a már megtett utat folytatni kell. Szeretnék eh, reagálni a általánosságban az igazságszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre a mi országunkban. Ezekben az években nagyon sok eredményt értünk el a, a, a, a mafia ellenes pool csapat működése serén. Kínicsi, Borsellino, Falcone bírák voltak, akik ugye elkezdték ezt a munkát, de minden területen ott vannak, tehát a, a, a Olaszországban, minden ö, régióban, a különböző területeken ott van a maffia ellenes ö, csapat, aki, amely dolgozik ezen a területen. Tehát van nemzeti szintű ö, munka is, és a különböző területi szinteken is folyik a munka. Ugye Aguilar úr beszélt az Európai Ügyészség létrehozásáról, Ugye nekünk is meg kell sajnos fizetnünk annak az árát, hogy késésben vagyunk a jogszabályok végrehajtásában, átültetésében, a mafia ellenes harc területén is nem megfelelő módon szigorúan lépünk fel a korrupció ellen, a pénzügyi bűncselekmények ellen. Tehát azt kérjük, mellesleg, hogy sokkal szigorúbb intézkedésekkel léphessünk fel a mafia ellenes gyakorlat, bűncselekmények ellen. Az igazságszolgáltatás ugye minden szempontból nagyon fontos. A különböző környezettel kapcsolatos bűncselekményeket tipizáltuk, mellesleg a jövő héten lesz ez az ülés a, például a szemét helyzettel kapcsolatosan. Más országban is ugye ott ott van az, az a helyzet, hogy a kamorra és a maffia segítségével a, a különböző szemetet Olaszországba hozzák, más országokból is. A hulladékot ö, Olaszország területén rakják le. Aztán ott van a bevándorlás és az emberkereskedelem kérdése. Jelenleg nincs semmi eljárásjogi szempontból semmi biztos, de tudjuk, hogy a maffia igen, mindenhonnan, ahonnan tud, pénzt és pénzalapokat használ fel. Ugye itt a, a különböző bevándorlói területeken, táborokban igen, megjelennek, és és nincs egész egyszerűen a pénzekhez, alapokhoz hozzájuknak. Nincs egy terület se, ahol ne tudnának hozzájutni a legkülönbözőbb ágazatokban. Átadnám most a szót a kollégáknak, de még a vagyonelkobzás területével kapcsolatosan ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzánk, nagyon fontos számunkra. Két oldalú kapcsolataink vannak, például Franciaországgal és az Egyesült Királysággal, az elismerés szintjén, a felismerés szintjén, és természetesen minden országgal ö, ö, vannak kapcsolataink például, például Romániát illetően, ugye a vagyonelkobzás területén. Ugye ez egy nagy kihívás, hogy a maffiától elkobzott vagyont visszajutassuk a társadalomba. Tudjuk azt is, hogy ez az első számú prioritásunk. Ebből a szempontból is az elkövetett hibákból tanulságot, és elsősorban például az ügynökség számára az elkobzott vagyonnal foglal, vagyont kezelő ügynökség számára le kell vonni a tanulságot. Köszönöm szépen. Elnök úr, és akkor most Garavini képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is informálisan szeretném megköszönni az elnök asszonynak, a maffia ellenes különbizottság elnökének azt, hogy ebben a jogalkotási ciklusban nemzetközi szintre kívánja emelni a maffia ellenes harcot. Ez egyáltalán nem egy előre megnyert harc, hiszen a korábbi jogalkotási ciklusokban még csak fel sem merült ez a gondolat, a mafia ellenes szakbizottságok munkájának szempontjából. Éppen ezért is szeretném megmutatni mindenkinek azt, hogy milyen fontos az, hogy ma ideje ez az Európai Parlamentbe, hiszen nem gondolhatjuk komolyan azt, hogy ma a maffia ellenes harc be, lé, létezik olyan maffiellenes harc, amely nem nemzetközi szinten közelíti meg a kérdést, és különösképpen európai szinten fontos ezt összehangolni, azért, mert a maffia jelenség nem csak olasz jelenség, hanem egyre inkább aggasztó jelenségként üti fel a fejét, Azért is, mert láthatjuk, hogy milyen szoros együttműködés alakul ki a különböző országok között, hiszen a az érdekek nagyon hasonlóak a különböző maffia jellegű szervezetek esetében. Azért is annyira aggasztó ez a helyzet, tehát nagyon aggasztó ez a helyzet, és nemzetközi szempontból kell megközelíteni éppen ezért a problémát is. Most jó néhány kérdést is felvetnék, Főként arra gondolok, hogy az Európai Ügyészségnek milyen szerepet szánunk, illetve hogy hogyan lehet összehangolni a mafiellenes tevékenységeket a különböző országok között, és az informatikai bűnözés terén még inkább fontos összehangolni az erőfeszítéseket, ahogyan erre már más kollégák is felhívtak a figyelmet. Nagyon fontos tehát az, hogy az Európai Ügyészség, amelyen most éppen dolgozunk, és amely valamiféle tulajdonképpen úgy tűnik, hogy egyre inkább megvalósulni látszik. Egyébként az olasz elnökség külön odafigyelt erre a kérdésre, és prioritásként tekintette azokat a kérdéseket, amelyek az igazságszolgáltatás, illetve a biztonság kérdéseire vonatkoznak. Nos, a mi munkánk szempontjából igen fontos az, hogy ne csak administratív szempontból, tehát az Európai Uniós érdekek ellen elkövetkezett csalásokat göngyölítse fel. Itt egy igazi maffia ellenes ügyészség létrehozására van szükség, amely nem, je, nem csak administratív jellegű csalásokat göngyölít fel, bár ezek is nagyon ö, rosszak, de azért mégiscsak egy szélesebb körű ö, célt kell ö, kitűznünk magunk elé, tehát hogy a nemzetközi szervezet bűnözés maffia ellenes központjává váljon. Fontos az, hogy tegyünk valamit ezen a területen, azért, mert különben mert ebben, ezen a módon megvalósulhatna az, amit Giovanni Falcone szeretett volna, egy olyan ügyészség létrejöttére gondolt ő, amely összetudja hangolni a különböző vizsgálatok, akár nemzeti nyomozó csoportok munkáját, akár különböző országokban véghez vitt nyomozást. Olyan vizsgálatokról van szó, amelyek a maffia tevékenységét különböző országokban össze tudja, tehát hogy összeérjenek a szálak a különböző országokból érkező vizsgálatok szempontjából. És így lehet hatékonyan felvenni a harcot a maffia, illetve az alvilág ellen. Fontos tehát az, hogy ezen kívül mindez fő célnak fő célá váljon, és meg tudjuk alkotni azt az együttműködést, amely jogalkotási és bűnöldözési szempontból egyaránt fel tudja venni a harcot a maffiával. Szeretnék most az informatikai bűnözés témájára is kitörni egy kicsit. Ez megint csak igen nehéz tevékenység, azért a maffia egyre inkább ismeri azokat a technológiai eszközöket, azt a fajta új megközelítést, amely nemzetközi szinten valósul meg. Ezt kell tehát nemzetközi nyomozócsapatok felállításával megállítani, akár rendőrségi, akár igazságszolgáltatási együttműködés területén. Tehát azokat az eszközöket kell működőképessé tenni, amelyek már ma is képesek nemzetközi szinten is az együttműködést erősíteni, leépítve, leépítve így az akadályokat, és az Asset Recovery Office létrehozását is meg kell erősíteni, különböző európai országban lévő adatbankok összehangolását kell megvalósítani, és így lehet felgöngyölíteni a maffia általi befektetéseket, tehát pénzmosás eredményét. Láthatjuk például azt, hogy milyen befektetéseket eszközölnek a maffiák más országokban, vagy milyen pénzmosási tevékenységet végeznek. Tehát ez is egy hatalmas lehetőség véleményem szerint, és köszönöm szépen, hogy megint rendelkezésünkre állt, és bilaterális szinten is tovább folytathatjuk a munkát. Fává úr, igen, nagyon örülök annak, hogy találkozunk itt. Claude Moraesnek is köszönöm, hogy elnököl. Korábban nagyon jól tudtunk együttműködni a kiadatásokkal kapcsolatos munkában. Én azt hiszem, hogy Bindi és többen is elmondták már a lényeget, sokkal konkrétabb, pragmatikusabb együttműködése van szükség, mint ahogyan azt a múltban tettük. Tudjuk azt is, hogy a maffia is globalizálódik, és tulajdonképpen most már Európa összes tagállamára kiterjed a tevékenysége. Én konkrétan két területre szeretnék most rávilágítani. Az egyik a vagyonelkobzás, valamint a másik pedig az európai szintű mafiellenes fellépés az európai ügyészségen keresztül. Köszönöm. Duva képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Itt a ellenes különbizottság nem csak azért van itt, hogy elmondja a tevékenységét, úgyhogy köszönöm szépen a megjegyzéseket. Az internetes bűnözés problémájára hívnám fel én is a figyelmet. Igaz, hogy a maffia is tovább fejlődik, és természetesen az internetes bűnözéssel is kellene foglalkoznunk, mert ez az új út, ez a jövő. Ami az elkobzott javak ügynökségére vonatkozik, itt nem csak új forrásokra van szükség, hanem inkább politikai akaratra, annak érdekében, hogy nem csak gazdaságilag, hanem humán erőforrásokkal is hozzájáruljunk ennek a működéséhez. Például nem lehet még tudni, hogy kik lesznek az irányító testületben dolgozó kollégák, és nem tudom, hogy ez most azért van így, mert nem prioritás az EU számára ez, de mégiscsak Természetesen a mi tevékenységünk és az olasz kormány tevékenysége ebben a, ebből a szempontból azért eltérő. Olaszországban van egy másik vizsgálóbizottság is, az ökomaffiával foglalkozik ezt, tehát a környezetvédelmi bűnözéssel, és ez azt is mutatja, hogy mennyire ö, odafigyel Olaszország mindezekre a területekre. Grazie, grazie, Köszönöm szépen. Szerettem volna a kollégákat köszönteni. Nagyon örülök annak, hogy ennyire érdeklődnek ezen téma iránt, és nagyon örülök annak, hogy a maffia ennyire fontos szerepet játszik napirendünkön. Ahogyan Bindi elnök asszony és Garadini képviselők is elmondták, együtt kell ezt a harcot folytatnunk. Olaszországban növekedett a maffia, és rengeteg problémát okoz a társadalom összes szintjén, és mindez azért is van így, mert nem akartunk szembenézni a problémákkal. Most itt Európában máshogy kell megközelíteni mindezt. Meg kell érteni azt, hogy a maffia nem csak Olaszország és Dél-Európa problémája, hanem egy olyan probléma, amely mindannyiunkra vonatkozik, ugyanis a maffia befektet és ahogyan Kinnicsi kolléga is elmondta, ott fektetnek be, ahol a legtöbb pénz van. Tehát fontos látni azt, hogy egy hálózattal tudjuk csak felvenni a harcot a maffiával, és mindannyian azt kell mondjuk, hogy nem, nemet kell mondanunk a maffiára. Ez a maffia, ez nem olyan távoli probléma, mint ahogyan gondolják, ez egy igenis és nagyon is európai probléma. Néhány évvel ezelőtt például Németországban is voltak már merényletek, tehát itt azt szeretnénk látni, hogy lázadjunk fel ez ellen a probléma ellen, ne csukjuk be a szemünket, és pont azért, mert nem látványos ennek a tevékenysége, nem szabad, hogy megfeledkezzünk róla. Köszönöm. Azt hiszem, hogy letelt a rendelkezésünkre álló idő. Hogyha a mi bizottságunk természetesen szakértőkkel is, tanácsadókkal is dolgozik, például bírák segítségével szeretnék köszönetet mondani a, nekik, hogy minden nap segítik a munkánkat. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottság összes tagjának. Nagyon szépen köszönöm, Bindi asszony. Igen, hát sajnos le kell zárnunk ezt a kiváló vitát. Nagyon jó minőségű eszmecsere volt. Tehát a vita egy magas szintre érkezett az ön vizsgálóbizottsága és a mi bizottságunk között, függetlenül a Krim bizottságtól nagyon keményen dolgozunk a bűnügyi területen, a bűnügyi politika területén, és köszönöm az eminens olasz tagoknak is, hogy részt vettek ebben a vitában. Köszönöm az olasz parlament tagjainak, akik felszólaltak és akik nem. Ami a kapcsolatainkat illeti, ahogy Fernando is mondta, fontos az, hogy valódi, gyakorlati, praktikus tartalommal töltsük meg a szövegeinket, és hogy a jogszabályok is ilyenek legyenek, nem csak Olaszország, hanem az egész Európai Unió polgárai számára. Ez nem egy Catherine Kamenici is komoly dolgokat mondott el, és fontos az, hogy a, a végrehajtassák a jogszabályokat. Nagyon fontos volt ez az eszmecsere itt most az olasz elnökség vége felé, úgyhogy nagyon ö, nagy szeretettel fogadtuk önöket, és üdvözöljük a munkát, és folytatni fogjuk ezt a témát a napirenden is a jövőben, és reméljük, hogy nem sokára találkozunk. Kedves kollégák, nagyon-nagyon köszönöm a mai jelenlétüket, itt létüket, részvételüket. Köszönöm. Colleagues, um, we can move um, now straight on to the next item on the agenda. Just take one moment. Vous pouvez Je pense que mon collègue va I have. just take one moment for a colleague. Még egy pillanat, még rendeződünk itt. You ready? Okay, colleagues, um, let's... Uh, no, kollégák, kezdjük. Következő napi pontunk tárgyalását. Alapjogok érvényesülése a szárazföldi határokon tanulmány. Rövid bemutatás gyanánt. November 10-én, 14-én az alapjogi ügynökség együtt az olasz elnökséggel egy alapjogi konferenciát tartott ez évben ez az alapjogok és a migráció összefüggésével foglalkozott. A konferencia kapcsán az ügynökség kiadott két tanulmányt, melyet itt van önök előtt, ezt beadták a szakbizottság elé. Az első tanulmány a reptereken érvényesülő alapjogokról szól, a második meg a szárazföldi határátkelő helyekről szól. Itt van Frizo Roskam Abing úr, aki a alapjogi ügynökség kommunikációs főosztályát vezeti. Ő tart majd egy prezentációt, utána megbeszéljük, kérdéseket teszünk fel. Abing úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, meghívták a FRA ügynökség, az alapjogi ügynökség képviselőjeként, hogy két nagyon friss jelentésünket bemutassam, amely az alapjogi konferencia után került kiadásra, amely néhány hete került megszervezése Rómában, és a bizottság alelnök Jotova asszony is véleményezte. Röviden bemutatnám a két jelentést, melyet még egy triológia zárásaképpen került kérdésre, hiszen tavaly bemutattunk már egy jelentést a tengeri határátkelő helyeken történő ellenőrzések tárgyában. Tavaly márciusban bemutattuk ezt önöknek itt. Most fejezzük be a, ezt a kutatási ciklust, az alapjogok érvényesülését vizsgálva a reptéri, reptéri meg a szárazföldi határotkehelyek működésében. Megvizsgáltuk az alapjogi vetületeit, vagy a Schengeni akinak, amely a Schengeni határkódexben is ott van, meg a menekült jogi akiban is szerepel. És megvizsgáltuk, hogy ezeket vajon a határőrök maguk a napi gyakorlatban mennyiben tartják be. Ezer interjút folytattunk le bevándorlókkal, határőrökkel, civil szervezetek képviselővel 11 tagállamban, meg Marokkóban, Törökországban, Szerbiában és Ukrajnában. Aztán egy kérdőjévet szóval tettünk ki 400 határőrrel, ez is nagyon fontos, sok, fontos adatot szolgáltatott, és az egész projektet úgy koordináltuk, hogy a Frontexben dolgozó kollégákkal szorosan egyeztettünk. Azt néztük, hogy harmadik országok állampolgáraival kapcsolatban milyen, hogyan működik a határ átlépés, határigazgatás. Tehát EU állampolgárokra vonatkozóan nem vizsgáltuk a gyakorlatot. Azt láttuk, hogy a szárazföldi és reptéri ellenőrzésekor harmadik országbeli állampolgároknak ezeket rutinszerűen és különösebb incidensek nélkül folytatják le, ám mégis néhány fontos, súlyos kihívás érinti az utasok alapjogait. Öt területen határoztuk meg a javítani valókat, és itt véleményeket, ajánlásokat fogalmaztunk meg az, a hatóságok számára. Az első ilyen terület a nemzetközi védelem igénye, ezekről majd mindjárt beszélek mérhatóban is, a második terület az információhoz a hozzáférés és a fellebbezés joga, a harmadik a, a gyermekek átmeneti őrizete, illetve ö, az ő rájuk vonatkozó szabályok, aztán a magánélet adatvédelme és az időleges átmeneti elkobzásra vonatkozó rendelkezések. Az első pont a nemzetközi védelemhez való hozzáférés. Ezen a területen a kihívás az, hogy mi pontosan hogy határozhatom meg, hogy valaki ilyen védelmet kér? Milyen kritériumnak kell megfeleljen ez a kívánalom ahhoz, hogy ilyenként értékelhessük? Igen nagy szám, szerintünk igen nagy számú eset ö, regisztrálható. A, valaki azt mondja például, ha attól félek, ha hazamegyek, megölnek. És nem azt mondja, hogy politikai menekült vagyok, menekeket kérek tehát az első fajta kijelentés esetén nem, nincs automatikus eljárás arra, hogy beindítsák a menekültügyi eljárást. Ez egy fontos kihívás, fontos hiányosság. A kérdőív azt is mutatta, hogy nem minden harmadik állam, állambeli polgárt ö, foglalkoznak egyénileg, ilyen védelmi igény esetén. Ugyanakkor vannak nagyon ígéretes rutinok, eljárások. Például a Frankfurt reptéren van egy külön specialista csapat, amelyek témával kell foglalkozzon, meg a lengyel-ukrán határon is nagyon jó eljárások működnek a védelmet kiérők regisztrálására és fel, az ő kérelmük feldolgozására. Elég nagy számú ilyen esetet regisztráltak tavaly. A dián azt látják, hogy csak akkor, hogyha valaki világosan azt mondja, én menedéket kérek, ezt ekkor indul be, 96%-ban ilyenkor beindul az eljárás, és akkor 79%-ban ilyenkor nem a határőr, határőr nem indítja az eljárás, hogyha nem ilyen kifejezetten fogalmaz a menedékkérő. A, határ, a szárazföldi határokon még rosszabb helyzet, csak 46% a határőröknek indítaná az eljárást, és 35% mondta az interjúban azt, hogy nem, határőr azt mondta, hogy nem indítanak semmilyen eljárást, hogyha nem mondja kifejezetten a határátlépő, hogy menedéket kér. Aztán, ha még van javítani való, a következő ilyen terület, ezt mutatja a dia, az információhoz való hozzáférés. Itt három fő kihívást érzékeltünk. Egyrészt az információ szisztematikus rendelkezése bocsátása, bizonyos ellenőrzések céljáról és értelméről, különösen a, a másodlagos ellenőrzések esetében. Tehát, hogyha a rendes rutinvizsgálat el, tehát elvégezték, és mert második vonalbeli ellenőrzésre van szükség, tehát még külön ellenőrzik az illetőt, még egyszer, akkor ilyenkor az eljárás mikéntjét, meg célját nem, mindenki, nem mindig magyarázzák el megfelelően, holott a hetes cikke a Schengeni határkódexnek ezt megköveteli. Aztán, ha valakit visszafordítanak, nem engedik belépni az országba, ilyenkor világosan tájékoztatni kell a fellebezés és a, a jogi lépések lehetőségeiről. Aztán a jogi szolgálatok, jog, jogsegélynyújtó szervezetekhez való hozzáférés nem minden határat kell helyen biztosított, harmadsorban nyelvi problémákat érzékeltünk. El tudják képzelni a hatékony kommunikációt, mennyire akadályozza ez a határőr és a harmadik állambeli polgár között. Azt is láttuk még, hogy kevesebb, mint a fele a, az meginterjú volt határ, határőr tiszteknek a szárazföldi és a reptéri átkelőhelyeken mondta azt, hogy ad információt a fellebezési meg a jogorvosati eljárásokról. Amikor megtagadják a belépést, sok esetben a tisztek nem adnak arról tájékoztatást a visszafordított személynek, hogy fellebezhet, vagy pedig ez egy meglehetősen alapvető jog kell legyen, hogyha valakit nem engednek belépni egy országba. Az a nagyon Kevés tiszt mondta azt, hogy bizonyos utasok számára ad tájékoztatást olyan szeretekről, mint az ENSZ menekültügyi főbiztossága, vagy a kínzás elleni szervezet. A római reptéren viszont pozitív tapasztalataink voltak, mert van egy információs iroda, amely azonnali segítséget és jogértelmezési segítséget kínál harmadik országbeli utasoknak, menekülteseknek is, de olyanoknak is, akik egyszerűen visszafordítanak, nem engednek belépni Olaszországba. Menjünk tovább. A harmadik aggályos terület, mely az ügynökség értékelése alapján problémás, a kísérlet nélkül utazó gyermekek sérülékeny csoportjára vonatkozik ez. Azt láttuk, hogy nem mindig vannak hatékony intézkedések a vizsgált országokban a második vonalbeli ellenőrzésekkor. Úgy éreztük, hogy fontos volna egy független képviselő jelenléte, aki felügyeli azt, hogy a gyermek jogai teljes csorbitatlanul érvényesülnek, tehát a határőrzettől független vizsgáló személy kéne, hogy óvja a kísérlet nélkül utazó gyerek jogait. Az Amsterdami reptéren ott jó rendszer működik, mert először a gyerek, minden gyerek egy fogadó híradából jelkezik, és ott a, az idegenrendészeti hatóság csak e a, a gyermekjogi felügyelő jelenlétében vizsgálódhat. A gyermek érdekek érzékenységét is figyelembe kell venni. Általában nem képzik a határőröket a gyermekekkel való kommunikációra. Azt is jelezték a tisztek, hogy ők szeretnének képzést kapni ez irányban. Jó gyakorlatot találtunk erről vonatkozóan Nagy-Britanniában, különösen a Manchester reptéren, amelyet vizsgáltunk, és ahol azt láttuk, hogy a bevándorlási tiszteket képzik a gyermekekkel való kommunikáció sajátságaira, és minden, minden műszakban van egy olyan tiszt, aki kapott ilyen képzést, a gyerekek interjúolására vonatkozó képzést. A negyedik aggályos terület a magánélet és a adatvédelem kérdéseiben. Nem minden határőr tájékoztatja az utast arról, hogyha visszautasítják, visszafordítják, akkor betekintett az adatbázisba, tekintettel arra, hogy a Schengen információs rendszernek elég nagy a hiba százaléka, meg a vízumrendszernek is, ahogy ezt a határőrök jelentették. Ők maguk, tehát maguk a határőrök jelentették, hogy nagyon nagy százalékban érezték úgy, hogy az adatbázis magas hiba százalékkal dolgozik, sokszor tehát ok nélkül nem engednek be embereket. Tehát az adatvédelem fontos lehet. Az adatvédelemnek másik, kapcsolatban másik kívás, hogy a szakmai jogértelmezésre vonatkozó segítség hiányzik. Sok esetben más utasra kell támaszkodjon kommunikációs probléma esetén az érintett utas. A legtöbb határőrtiszt az öt vizsgált reptéren, mindjárt mutatjuk, hogy hol, tehát 67% az összes határőröknek, az, a más utasokra támaszkodik, mint tolmácsokra. Ennek nyilván kihat a kommunikáció minőségére is ez a gyakorlat, meg arra, hogy be tudják egyáltalán azonosítani, hogy valakire szükségre van védelemre, de az adatvédelmi szabályoknak sem felel meg, hogyha egy utassal tolmácsoltatnak egy másik utas ügyében. A határőrök azt is jelezték, hogy nem igen férnek hozzá adatvédelmi képzésekhez. 45% a tiszteknek azt mondta, hogy nem kapott semmilyen képzést a reptéreken, 41% pedig a szárazföldi áthékelőkön nyilatkozott így. Ötödik aggályos terület az átmeneti fogvatartás körülményeit illeti. A vizsgált határatkörhelyeken csak né némelyikén van élelmiszeres víz, vagy pedig mosdó hozzáférés, vagy pihenőhely azok számára, akik átmenetileg fogvatartásban vannak. Aztán a, a sérülékeny személyek kezelésében is, például a gyerekeket el, a felnőttek között helyeznek el, vagy nők kell, hogy éjszakát olyan terület, olyan szobában töltsék, ahol nem tudnak bezárkózni, és férfiak is jelen vannak. Aztán a külvilággal való kommunikáció korlátozott, például le kell adja a mobiltelefonját, és nem kapja meg a a telefonszámokat, amiket fel akar hívni. Nem tud ügyvédet hívni, nem tud kapcsolatba lépni azzal, aki segíthetne neki ebben a helyzetben. A Manchester reptéren van egy, egy ígéretes eljárás, ahol az átmenetleg fogvatartott utasok kapnak segítséget, kapnak itt egy olyan mobiltelefont, amiben betehetik a SIM-kártyájukat, és így hozzáférnek a telefonszámaikhoz, kapcsolatba léphetnek azokhoz a személyekkel, akik esetleg dokumentumokat, okmányokat tudnak nekik beszerezni. Végül az utánkövetés, után, utólagos értékelést, amelyet az ügynökségünk partnereinkkel együtt kíván majd elvégezni, elsősorban a Frontex-el együttműködve, azon a gyermekekkel való, gyermekekkel való elbánás kézikönyvét szeretnénk velük együtt megírni, aztán a belügyi, Europol, Szipol és egyéb belügyekkel foglalkozó intézményekkel szeretnénk egy gyakorlati után utóértékelést végezni, azt megvizsgálva, hogy melyek azok az ajánlásaink, amelyek az ő hatáskörükbe esnek, és szeretnénk további értékelések révén további inputokat adni, és jövőre a biometrikus adatok ügyében végzünk majd, készítünk le egy jelentést, hogy az vonatkozó adatok kezelése hogyan történik a határátkelő helyeken. Elnök úr, ezt szerettem volna elmondani önöknek, és összefoglalásként még azt szeretném elmondani, hogy fontos, hogy felhívjam a figyelmüket a konferencia konklúzióira, amelyek meglehetősen átfogóak voltak, és amelyeket majd szeretnék kiosztani az önök szakbizottságában, mely konklúziók a határellenőrzések alapjogi jellegét és harmadik országok együttműködés fontosságára hívja fel a figyelmet. A konferencián 300 határőrzeti gyakorló szakember, kormányzati szervezetek, civil szervezetek, kutatók vettek részt. Nagyon fontos konferencia volt, a konklúzió tanulságos lehet önöknek is. Köszönöm szépen. van a bizottság képviselője, a Frontex képviselője, akar kommentált fűzni az elhangzottakhoz? A bizottság képviselője nem? Vagy kell? Nem. nem. Frontex részéről rövid kommentár. Én is szeretnék majd. Köszönöm szépen. Én a Frontex részéről alapjogi alapjogokkal foglalkozom. Köszönöm szépen az alapjogi ügynökség képviselőinek ezt a, ezt a nagyon komoly kutatómunkát. Látjuk azt, hogy mi már a múlt évben volt egy tanulmány a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos eredményekről. A mandátumunk megvan arra, hogy elvégezzük a reptereken és a szárazföldi határokon a felügyeletet. Vannak, ahogy ön is mondta, olyan határok, ahol nincsenek meg az irányítási mechanizmusok, a nemzetközi védelem, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni erre a témára, nevezetesen, hogy az indikátorok, a mutatók a nemzetközi védelem területén, a sérülékenység területén pontosak legyenek, és hogyan lehet aktiválni az irányítási mechanizmusokat. Az ön ügynökségével és a menekült ügyi fő, főigazgatóval is kapcsolatban vagyunk, és jövőre a jogszabály is meg lesz már azok számára, akik a határokon menedékjogot kérnek, menekültként jelennek meg. Üdvözlöm annak is a gondolatát, hogy hogy legyen egy kézikönyv a gyermekek témájával kapcsolatosan, akik ugye a repterekre érkeznek. Nagyon sürgős szükség van ezeket a feladatokat mind a reptereken, mind pedig a szárazföldi határokon elterjeszteni a kézikönyvvel kapcsolatosan elmondható, hogy volt néhány európai reptéren már ellenőrzés gyerekekre vonatkoztatva, gyermekjogokat tanulmányoztuk, nagyon, nagy, nagyon eredményes volt ez a tevékenység, valódi partnerkapcsolat alakult ki a különböző szervezetek között, és a jövő számára is nagyon ígéretes ez, ugyanis az alapjogok egy teljesen specifikus terület, ami a képzést illeti, számos fejleményt lehet erről is mondani. Az alapjogok biztosítása ugye fontos minden területen, a képzések területén, a gyermekekről, menedékjogi témáról, és minden ö, profilját a határ, tiszt, határőröknek, tiszteknek figyelembe kell venni a képzésük során. Természetesen az ajánlásaikat figyelembe vesszük, és a tanulmányunkban ezt is bevesszük. Köszönöm szépen, most pedig a tagok következnének, de ez a tanulmány nagyon sok munkát igényelt. Ezt tudom, hogy az itt lévő tagok ugye elmondták, hogy vannak olyan esettanulmányok, hogy nagyon bonyolult esetekkel találkoztak a reptereken, például őrizetbe kerültek emberek, nagyon bon- gyermekeket érintő esetek, nagyon bonyolult esetek voltak. Ugye itt öt nemzetközi repülőtérről van szó, a feladat nagyon bonyolult, senki nem foglalkozott még ezzel ilyen szinten, nem volt még ilyen tanulmány. Nagyon sok tag szeretne felszólalni az emberi méltóság, a szabadságtól való megfosztás kérdését illetően. Ugye az alapjogi kartáról szóló konvenciót is megemlítette, hát nagyon nagy nehézségeik vannak a rettereken, például, hogyha őriz, lefoglalnak valakit, vagy fogva tartanak valakit, strukturális szempontból ö, is vizsgálni kell a helyzetet. Vannak-e olyan helyzetek, amelyet ugye persze vannak orvoslási lehetőségek, jogi ö, lehetőségek, de nemzeti szinten ugye ott vannak a diszkrimináció ellenes jogszabályok, a határokra, határellenőrzésekre vonatkozóan, az repülőterekre vonatkozóan, Ugye van a nemzetiségekről szóló jogszabályok, a diszkrimináció ellenes jogszabályok, például nagy tagállamban van olyan jogszabály, amelyet nem tartanak tiszteletben, nem hajtatnak végre, a, például a terekre vonatkozóan. To, to, um a, ugye megvan a, annak a jogszabályok, de nem hajtják végre. Ezt tanulmányozták-e? Vagy hogyha valakit megállítanak, vagy megmotoznak. Tehát nagyon sok mindent lehetne ö, tenni. Ott van a konvenció, ott van a karta, ott vannak az ellenőrzések. Ö, ugye határokon lehetnek megmotozása valakinek, és így tovább. Tehát a különböző helyzetek vannak, de esetleg megnézték, hogy a nemzeti rendelkezések eh, mit is írnak elő. Például Lengyelországban is volt egy eh, eset, amikor rendszeresen eh, ugyanaz a határőr ellenőrizte, őt, és úgy érezte, hogy minden alkalommal megalázza. Tehát ezt az esetet, ügyet is ejtették végül, nem orvoslásra nem került sor. Ugye az önjelentése kiváló, de a nemzeti jogszabályok miről is rendelkeznek, az embereket meg lehet alázni a repülterekkel? Nincs semmiféle jogorvoslat ezzel kapcsolatosan? Van-e valamilyen véleménye? Ugye a nemzeti jogszabályok kérdése egy nehéz kérdés, hogyha mondjuk ha diszkrimináció áldozata valaki, tehát vannak persze más területek is, menedékjog, gyermekek, és így tovább, de e kérdéstől függetlenül ugye még Timothy Körköpnak is van kérdése. Nagyon érdekes mindaz, amit az elnök úr felvetett. Én a másik oldalról fogom meg a dolgokat, hogyha lehet, ugyanis a, a határ határmenti tevékenység a hatóságok bűnüldöző szerveknek a feladata nagyon nehéz, azt tudjuk. Ugye a tanulmányban megemlítik Manchester-t, ez nem a legnagyobb, euró, nem a legnagyobb euró, repülőtér az Egyesült Királyságban, de azt is látjuk, hogy a jogi struktúrákban egyfajta hiátus van, egyfajta űr van, ugye a határőrtisztek ugye sok esetben hát nagyon ellenségesen lépnek fel, de hát ez vélemény kérdése is igazából. Én sok olyan esetet ismerek, amikor az emberek azt mondták, hogy, hogy hát jogorvoslattal élnek, nem megfelelő módon kezelték őket a határ őrtisztek, hat, és sok esetben ugye azt mondják, hogy nem barátian lépnek fel, ellenségesen lépnek fel a tiszták, de természetesen nem lehet mindig jogorvoslattal élni. Ugye itt figyelembe kell venni az adott ország igazságszolgáltatási rendszerét is, hogyha valaki például nem léphet be egy országba, hogyha menekült, ha menedék jogot kérne. Tehát sok esetben egész egyszerűen jogilag nincs lefedve, tehát nincs meg a megfelelő jogszabály, amelyet alkalmazhatnának. Természetesen az, hogy valakit befogadnak el, e, beengednek egy országba, az az adott ország jogszabályaitól is függ. Én üdvözlöm a jelentést, üdvözlöm ezt a munkát, amit végeztek, de úgy gondolom, hogy vannak olyan elemei, amelyek nem reálisak, és azt hiszem, hogy egy normális világban nagyon nehéz garantálni bizonyos dolgokat. A, tudom, hogy a Egyesült Királyság repterein a normák elég magasak, és különösen a gyerekeket külön módon kell kezelni, mint másokat, de azért az összességében a helyzeten javítani kell. Aztán ott vannak a jogi vonatkozások, vonatkozások is e, jelentés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Valóban nagyon fontos az, hogy a reptereken kívül még azért legyen egy komoly jogi háttér is, tehát jogi értelemben is biztonságot kell biztosítanunk, ez is nagyon fontos. De egy másik kérdés, amely ezzel kapcsolatban felmerül, az a konzisztencia a különböző repülőterek között. Tehát most nem Lengyelországra akarok mutatkoz, mutatni, de lehet, hogy ami Lengyelországban történik, az más, mint ami Németországban. Tehát itt egyfajta konzisztenciára van szükség különböző országokbeli repülőterek között. És ezért azt javaslom, tapasztalatom alapján is, hogy a különböző uh, gyakorlatokat uh, az Európai Unióban próbáljuk meg összehangolni. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell még a jövőben. A következő kérdés Börgitől jön majd. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy először röviden kommentáljam az alapjogi konferencia eredményeit, melyet nagyra értékelem azt a megfogalmazását, hogy alapjogú alapú megközelítés kell az embercsempészet elleni harcban is érvényesíteni. Ez csak egy mellék megjegyzés. Ami a határőrizetet és a ellenőrzéseket illeti a jelentésében kapcsolatban a kérdésem az, miért van az, hogy amikor felmerül az a probléma, hogy nincs megfelelő helyiség, vagy nincs nyelvi tolmácsolási szolgáltatás, vagy a, a, a tisztek nem tudnak a gyerekekkel bánni, nincs ilyen képzésük. Milyennek az oka? Az az oka, hogy a, a illetékes hatóság nem tudja, hogy lenne ilyen feladata? Vagy talán nem nagyon kívánnak pénzt költeni a tisztek képzésére ezen területeken? És még egy kérdés. Végső soron van-e készség a hatóságok részéről arra, hogy szervezeti módosításokat, vagy pénzügyi módosításokat eszközöljenek azért, hogy tudjanak válaszolni a kihívásokra? Jó kérdés, mondja az elnök. Juan Fernando a következő kérdés feltevője. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem kapcsolódik ugyanazon aggályokhoz, amelyeket kollégáim az imént kifejtettek, hiszen nagyra értékeljük az alapjogi ügynökség működését, elemzéseit, azt, hogy jó betekintést nyújt a helyzetbe. A szárazföldi meg a reptéri határelendősek emberjogi vonatkozásait, alapjogi vonatkozásait vizsgálva. Ám azt mindannyian jól tudjuk, hogy kommunikációs problémánk is van napnál világosabb, hogy azok az, az európai állampolgárok milliói, akik át, határon átutaznak, az EU-n belül is akár, és így rendszeresen határ, akár hetente, vagy mi parlamenti képviselőként szinte naponta alávetjük magunkat határvizsgálatnak, illetve ezeknek a helyzeteknek, amelyek minden esetben alapjogi aggályokat is felvethetnek. Nekünk van intézményi hátterünk, van jogi hátterünk, tehát végeztünk, vannak ilyen ismereteink, de azok a milliók, akik nap, nap utaznak, nem tudják ezt úgy, mint mi, hogy mik azok a jogi sztenderdek, jogaink, kötelezettségek, mi az, ami jár egy állampolgárnak a reptéren, a határőr, a határőrizett szervek részről. Mi az a, a diszkriminációs, például a, az ellenőrzés profilizálása, amikor kiszúrnak egyeseket másokkal szemben, ilyenkor nem tudja az állampolgár, hogy reagálhat, reagálhat-e, van-e jogorvoslat, vagy nincs. Ez alapvetően kommunikációs probléma. Ön hogy látja? Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javítsunk e területen, hogy elérjük a, a, a közvéleményt, hogy tudják az emberek, hogy van ö, alapjogi ügynökség, amelynek van hatása, amelynek szerepet kell szállni ezekben a kérdésekben, és lehet is szállni. Hogyan tudjuk mi, Európai Parlament jogalkotók, javítani a bizonyítványunkat? Hogyan tudunk egy átfogó jogi sztenderdet úgy érvényesíteni, hogy arról mindenki tud, és úgy, hogy a tagállami joggyakorlat illeszkedjen az európai szabályokhoz, és érezzék, hogy kötelező mindez a tagállami joggyakorlatban is a jogalkalmazók. És hogyan tudjuk azt garantálni, hogy az operatív műveletekben végző konkrét tisztek, rendvédelmi emberek teljes mértékben tudják azt, hogy alapjogi kérdések minden esetben felmerülnek. Mert ahogy mi látjuk, mi úgy látjuk, hogy a legtöbb ö, magán ö, biztonsági szolgálati ember, akit felvesznek, hogy dolgozzon a, a, a reptereken, nem tudja, hogy milyen jogok vannak, csak, csak a parancsokat követ. És ha valaki merészeli felvetni merészel egy jogi kérdést, azt például, hogy tiszteletben kéne tartani az emberi méltóságot, hiszen az alapjog, amelyet a karta rögzít, ezt valaki feleti, akkor azt mondja a tisztviselő, hát én nem tudom, miről beszél, mi nekünk parancsaink vannak, maga azt csinálja, amit mindenki kell csinálni, és kész, nincs, nincs vita. Ide, ide áll, itt, itt áll, nem, nem fogja meg a táskáját, kiteszi a zsebébe a dolgokat. Így, így járunk el mindenkivel. Ezt mondja mindig a, a biztonsági ember. Hogyan lehet tehát elérni az embereket, hogy tudjanak jogaikról, és hogy tényleg változás álljon be? Minden elemzések, tanulmányok alapján, amik, amikről most hallhattunk, amelyet persze nagyon-nagyon értékelünk. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt a repülőtéri, a New Yorki repülőtéri tapasztalatairól számol be az ember. Tulajdonképpen már annyira megszoktuk, hogy már nem is gondolkodunk ezen, de azért nagyon jól elmagyaráztad a helyzetet. Bonifoy képviselő asszony következő. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a két jó jelentést, amelyek rávilágítanak egy olyan kérdésre, amelyet nem igazán ismerünk. A külső határok mm, védelméről van szó. Nagyon sokszor inkább a biztonságról beszélünk, és nem az alapjogok figyelembevételéről. Márpedig itt az emberi méltóság, hoz való jog, az általában a felevitelhez való jog és a gyermekek kísérete mint téma merülnek fel. Nagyon jók ezek az ajánlások, és fontos az, hogy most ezeket konkrétumokra fordítsuk le. Hogyan is, mit is kívánnak tenni a tagállamok, az Európai Bizottság ezekkel a javaslatokkal? Tettek-e már valamit annak érdekében, hogy legalább néhány megvalósuljon? És az alapjogi ügynökség mit tesz az ajánlások megvalósulása érdekében? főként az alapjogok megvalósulásának kérdésére a Schengeni értékelésekben. És mit tehetünk mi európai parlamenti képviselőként ezen jelentéssel, hogyan tudjuk jobban megvalósítani céljait a jogalkotási munkánkban? Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez a korábbi kérdéshez nagyon szépen kapcsolódik, fontos pontokat vetett fel. Következő, Swinberg asszony. Ms. Winberg. Eh, tack för ordet och eh, tack för en intressant presentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, nagyon érdekes volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok kihívással kell megküzdenünk, és azt is meg kell jegyeznem, hogy valóban nagyon pozitív az, hogy a SZISZ-t, a SZISZ-2-t és az Eurodakot felhasználjuk annak érdekében, hogy további információ cserére kerüljön sor. De reméljük azt is, hogy a Frontex tényleg segíthet ebben, mert a Dublini rendeletet is alkalmazni kell. És azt szerettem volna megkérdezni, hogy például a Dublini rendelettel kapcsolatban vannak-e ennek megvalósítására vonatkozó adataink? Köszönöm. Úgy tűnik ennyien akartak hozzászólni, úgyhogy akkor most visszaadom a szót. Thanks again for this interesting report. Köszönöm még egyszer a jó jelentést. Um, chairman, starting... Elnök úr, az önkérdésével kezdeném. A szabadság megfosztásával kapcsolatosan a határok mentén, határ átlépő helyeken. Természetesen kutattuk ezt a problémát. A Schengeni aki része, ugye a Schengeni rendszer, és nem vonatkozik ezekre a határ pontokra, átkelőkre, ami ugye itt a méltóságot illeti, hát ezt alapvetően biztosítani kell. Kutattuk azt, amikor ö, valakit megfosztottak a szabadságától, akkor fontos volt az, hogy informálják arról, hogy mi történt, miért történt az, ami történt, és hogy hozzáférhessenek a jogsegélyhez. És e- e- ezekre az esetekre ugye azt találtuk, hogy nem minden esetben kapták meg az illető személyek a megfelelő információt. Az a kérdés, ami szintén benne volt igazából az önkérdésében, az, etnik, az, etni, az etnikai profil kérdése. A vizsgálatunkban Nevezetesen egy kérdőívet adtunk a határőr tiszteknek, 400-an kitöltötték, és nagyon érdekes mellesleg megnézni ezeket a kérdéseket. Tehát a kérdések arról is szóltak például, hogy milyenek ezek a profilok. Összességében elmondható, hogy szisztematikus mm, diszkriminációt nem találtunk, de azért voltak olyan esetek, amikor esetleg diszkriminációra került sor. Tehát voltak olyan személyek, akik azt mondták, hogy az ellenőrzés során diszkriminálták őket. Már 2010-ben kiadtuk ezt a, ezt a kézikönyvet, az etnikumokkal kapcsolatosan, nevezetesen hogyan is lehet elkerülni a diszkriminációt. Ez egy olyan dokumentum, amely remélhetőleg még mindig érvényes, és javasoltuk a Frontex ügynökségnek és a kollégáknak, hogy használják ezt a kézikönyvet a képzéseik során is. Akkor átérnék most a Kirkop képviselő kérdésére. Azt mondanám, hogy Manchesteri repteret ellenőriztük. Ugye először a Heathrow-n, tehát a legnagyobb repülőtéren próbálkoztunk, de ott nem kaptuk meg a megfelelő kutatási információkat, és az Egyesült Királyságban így aztán Manchesterre esett a választásunk. Azt mondhatom, hogy az ön kommentárjaival kapcsolatosan a mi szárazföldi jelentésünk teljes mértékben normális keretek között született meg. Minden határmenti át, átkelő helyet tanulmányoztunk, vizsgáltunk, voltak ugye nyelvi akadályok. Természetesen nagyon pozitív példákat is találtunk a határőr tisztek magatartásával kapcsolatosan voltak kollégáim a Fiumicino római repülőtéren is, és például ott saját pénzből vettek a különböző személyeknek italt a határőrök. Tehát saját zsebükben nyúltak, és saját pénzből vettek italt tehát mindez a kommunikáció, a bánásmód azokkal, akik sérülékeny személyek. Ez egy nagyon fontos terület. Miért nincs, miért nem így tudják jobban az emberek a jogaikat, az ismereteik, vagy a szándék, az akarat megvan-e arra, hogy javuljon a helyzet, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, hogy azokat végrehajtsák, ugye a Schengeni térségre vonatkozóan is. Van egy melléklet, ez a bizonyos kérdőív, amelyet a határőröknek tettünk fel, és van egy olyan kérdés, hogy esetleg érdekelnie, hogy több képzésben vegyen részt. És nagyon pozitív volt a visszajelzés. A határőrök sok esetben azt mondták, hogy hát sajnos nem tudunk sokat a gyermekek jogairól, vagy az adatvédelemről, és remélem, hogy képzésen részt vehetünk, mondta, reméljük, hogy képzésen részt vehetünk, hogy van erre elég pénz, azt nem tudjuk, a szípol és a Frontex is érintve van ezen a területen. Tehát a megfelelő képzés, a megfelelő ismeretek a határőrök számára nagyon fontosak. Mindenképpen fontos az, hogy a sérülékeny emberekkel megfelelő módon tudjanak bánni. Ami a Aguilar úr kérdését illeti. Ugye azt láttuk, hogy teljes mértékben igaza van, hogy az emberek ugye kiszolgáltatott helyzetben vannak, nem ismerik a jogaikat, nagyon rosszul ismerik a jogaikat. 2008-ban született egy nagy tanulmány az az Európai Unióban való diszkrimináció a kisebbségek terén címmel először is az Európai Alapjogi Ügynökség egyre több könyvet ad ki, tehát a gyakorlati könyveket, a azt hiszem, hogy nagyon nagy piaca van az ilyen eh, kézikönyveknek. Ezek a legjobb termékeink. Ugye itt eh, azok számára adjuk ki ezeket, akik foglalkoznak sérülékeny eh, személyekkel, hatóságok, jogi szakemberek, tehát a kézikönyveket egyfajta szükségszerűség miatt is kiadjuk, mert szükség van rájuk, és nagyon ígéretes gyakorlatokat látunk, bevált jó tapasztalatokat látunk. Természetesen rá, rá kell irányítani a tagállamok figyelmét is arra, hogy hol vannak hiányosságok, nagyon reméljük azt, hogy biztosítani lehet már a, az alapokat, és hogy a tagállamok között terjeszteni tudjuk a különböző jó bevált tapasztalatokat a tagállamok szintjén folyik a vita olyan tapasztalatokról, amelyek már jól működnek más országokban. Áttérnék továbbá Ribodalon asszony kérdésére. Hozzájárunk a Schengeni értékeléshez. Ez egy olyan folyamat, amelyet az alapjogi ügynökség szintén oszt, és fel is kértek bennünket, hogy értékeljük a rendszert általánosságban, és a Schengeni értékei struktúráját is vizsgáljuk, hogyan lehet biztosítani az alapjogokat konkrét esetekben, olyan tagállamokban, amelyek részét képzik a Schengeni értékelésnek. Ami a legutolsó kérdést illeti a Dublini rendelettel kapcsolatosan, hát ezzel kapcsolatosan nincsenek információim, a tanulmány nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem akarok mond, olyan dolgokat mondani, amelyeket nem tudok bizonyítani, és amelyekről nincs megfelelő információ. Rendben van akkor le is zárhatjuk ezt a vitát, és akkor, ahogy már az elején mondtam, megismétlem, hogy nagyon köszönöm önnek és az egész csapatnak az alapjogi ügynökségnél, hogy egy ilyen nagyon átfogó munkát végeztek a repülőtereken, nagyon bonyolult ez a terület, ugye a méltóság, az emberi méltóság egy nagyon köd, ködös dolog, de végtelenül fontos a bizottságunk számára ez a kérdés, és a kollégák kérdéséből is látható, hogy mennyire fontos. Vannak nagyon fontos területek, úgyhogy örülök, hogy ezt a témát napirendre tűztük, örülök, hogy eljött. Nem vagyok, nem tudom pontosan, hogy mi történik a Schengeni eh, jogszabályokkal kapcsolatosan, hogy eh, megfelelő módon hajtják-e végre azokat eh, a biztonság és a repterek biztonsága is fontos, az emberek méltóságának, a tiszteletben tartása. Nem tudom, hogy az EU-n belül mindezt megfelelő módon tudják-e kezelni, de remélhető, és reméljük, hogy, hogy ez a bizottság is hozzájárul majd ehhez a munkához, hogy a biztonság is egy olyan terület, amely nagyon fontos a, a reptereken, nagyon sok példát tudnánk hozni, de nem akarom ezt most így folytatni, és sok szakértelemre is szükség van ezzel kapcsolatosan is. Rendben van, tehát akkor tovább megyünk, áttérünk a következő napi rendi pontra. 12-15-kor szavazás van, de lehet, hogy korábbra hozhatjuk ezt a szavazást. Tehát esetleg jelezzék, hogyha valaki korábban akar jönni, hogy a, vagy akkor megtartjuk a... Jó, akkor 12-15 lesz a szavazás. Látom itt, hogy e, mutogatnak, E, úgyhogy akkor jó legyen, akkor 12-15 a szavazás, de a következő téma a bizottság beszámolója a Schengeni térség működéséről szóló hatodik féléves jelentése. Novemberban egy éves jelentést fogadt el 20. november 24-én júliusban a Live bizottságban volt egy vita, most Nilsson úr a bizottság részéről mutatja be ezt a jelentést, öni a szó. Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom a jelentést, melyet, mint említették, múlt héten fogadott el az Európai Bizottság. Ez a rendes health check, egészségügyi ellenőrzése a Schengeni rendszer működésének. Tényalapú értékeléseket végzünk időről időre, és ez a, aztán az, a Schengeni rendszer működéséről szóló közvita alapja is egyben. A jelentés kiterjed a Schengeni aki minden részére, különösen azokra, amelyek a külső határok igazgatását, illetve a belső határokon a határ vizsgálat eltörlését illeti. A legutóbbi jelentés május 1-től október utolsó napjáig tartó időszakot vizsgált. Kiemelnék néhány pontot, hogy rövidre fogjam. A külső határok helyzetét vizsgálva nem meglepő, hogy a fő kérdés az, hogy nagyon nagy a déli tengeri határokon a bevándorlók aránya Olaszországban és Görögországban csúcsokat döngetnek ezek a számok. A keleti szárazföldi határon a helyzet viszonylag nyugodt. Az ukrán válság nem, vagy talán még nem gyakorol nyomást a keleti tagállamok határaira, de ez a helyzet gyorsan változhat persze. Utolsó dolog, a külső határok témájában az a vita, amely az elmúlt hónapokban folyt le, hogyan lehet, arról, hogy hogyan lehet a külföldön harcolók utazását megakadályozni azokért, akik Európából, Szíriába utaznak, a polgárháborúba is sokszor visszatérnek, sokszor radikális nézetekkel. Nem a határőrizet az elsődleges eszköz ő ellenük fellépni, a jelenség ellen fellépni, ám a határőrizeti kódex végrehajtása során lehet növelni az ellenőrzések hatékonyságát ilyen irányban is. Ki is alakult egy konszenzus, amely azt mutatja, hogy a Schengeni határok megfelelőek és elég rugalmasak ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzanak. A belső határok helyzetét, a Schengeni belüli határok ügyében sajnálattal kell jelentsük, hogy nem igen sikerült előrelépni a másodlagos mozgások feltérképezésében, tehát azon személyek mozgását feltérképezve, akinek nincs, akik nem jogosan vannak az EU-ban, és átmennek egyik országból a másikba. Jobb lenne, jó, jó tényalapú értékelés kéne végezni, hogy mi történik Schengenben, hány emberről beszélünk a másodlagos illegális mozgások kapcsán, de a tagállamok nem adtak be megfelelő adatokat ahhoz, hogy a Frontex erről képet alkothasson. Mint mindig, most is van három olyan eset tagállamokban, amikor újra bevezették átmeneti időszakra egy-egy hétre a határellenőrzést a belső határon. A bizottság nem látja okát annak, hogy megkértőezze ezen intézkedések jogosságát vagy indokoltságát. Ugyanakkor eh, a jelentésben rámutatunk, hogy nem tartjuk teljesen kielégítőnek a tagállam utólagos jelentése, visszajelentéseit arról, hogy vajon arányos volt-e, hatékony volt-e eh, a határvizsgálatok visszavezetése, és hogy illeszkedik-e a határőrzeti kódexhez. Mert ennek alapján jelentéssel kell élni a tagállamnak ilyen intézkedések esetén. A Schengeni rendszer értékelése éppen most alakul át, a régi mechanizmus most áll le, és indul be az új mechanizmus, Szerintem jól haladunk az új mechanizmus 2015-ös teljes bevezetésére, az előzetes dokumentumokat előkészítettük, 2015-ben a rendes menetrendben fogjuk értékelni Belgiumot, Hollandiát, Ausztriát, Németországot és Liechtensteint e tekintetben, a Schengeni aki teljes körére vonatkozóan, és ezen túl be nem jelentett helyszíni vizsgálatokat is végzünk majd a külső meg belső határátkelő helyeken, az összes tagállamból válogatva a mintához. Némi sajnálattal kellett tudomásul vegyük e jelentésben is, hogy a tanács még mindig nem döntött a Romániával és Bulgáriával kapcsolatos belső határok elnőzésének eltörlése tárgyában, reméljük előbb-utóbb megszületik ez a döntés. Végül, konklúzió gyanánt, mondhatom, hogy a jelentésben megpróbáltuk a végén kiemelni három téma ügyét, ahol szeretnénk vitát indítani, a parlament és a tanács körében is inputot adva ehhez. Az első kérdés, hogy a keleti határaink fel vannak -e, felkészítettek arra, hogyha változna a keleti helyzet, akkor készen álljunk erre, vagy a tagállamok tettek intézkedéseket, vannak a kapacitásai váratlan helyzetek kezelésére. A másik kérdés, amely talán a bevándorlási hullámokhoz is kapcsolódik, meg ahhoz is, hogy a Schengeni kormányzásban, irányítási rendszerben javítható-e valami változtatást lehetne eszközölni, beleértve a migrációs nyomásban várható változásokat. És kérdés az is, hogy ez kapcsolód, ehhez kapcsolódnak-e más szakpolitikai területek, például a menekültügy vagy a harmadik ország együttműködés, ben van-e tennivaló. A harmadik kérdés pedig gyakorlatibb. Szeretnénk a tagállamoktól feedbacket kapni a vízum információs rendszer gyakorlati működését, illetően milyen tapasztalataik voltak eddig ebben. Ennyi volna, elnök úr, ám örömmel válaszolok majd kérdésekre a képviselők részéről, ha lesznek ilyenek. Köszönöm szépen. Ez egy rövid prezentáció volt, de nagyon tartalmas. Három elég nagy kérdés merült fel a feedback szempontjából. Ezek fontos kérdések az egész vízuminformációs rendszerről, a külső határok kérdéséről. Nincsenek itt már túl sokan a képviselők között, de azért ezek fontos kérdések, úgyhogy kérem, hogy az egyik szakértőnk, Coelho úr, Carlos, esetleg te? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a munkáját, és Nészen úrnak a munkáját konkrétan, mert ez egy nagyon részletes jelentés. Két kérdéssel szeretném kezdeni. A bizottság által felvetett témák a bevándorló hullámokkal kapcsolatban illetve a földközi tengerben ö, életüket vesztők száma olyan adatokra világít rá, amelyek ö, bizonyítják, hogy egyre inkább növekszik a bevándorlási hullám, főként Olaszország és Görögország szempontjából. Egyre többen ö, kérnek menedék státuszt, és az úgynevezett külföldi harcosok, a dzsihádistákra gondolok. Nos, az ő, kap, az ő témájukkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy azért megfelelő a jogi keret, a jogi háttér, úgyhogy nem gondoljuk, hogy itt bármilyen módosításra lenne most szükség, és hogy új jogszabályokat kellene bevezetni. És ez egyébként fontos és jó dolog a bizottság részéről, mert nagyon gyakran olyan populista nyomást tapasztalhatunk, hogy változtassuk meg a szabályokat, pedig valójában csak a megfelelő szabályokat kellene jól alkalmazni. Tehát a Schengeni jogszabályok azok nagyon is jó keretet biztosítanak, a tagállamokon áll a sor, hogy azt megfelelőképpen be is vezessék és meg is valósítsák. Köszönöm szépen, hogy a bizottság kitért a belső határokon visszatérő ellenőrzés lehetőségére is. Ugyanis ez egy fontos kérdés, de mégiscsak arra világít rá, hogy a Schengeni térséggel kapcsolatos kritériumaink a parlament részéről helyesek voltak, hiszen itt az új mechanizmusok kialakítása csak ezeknek a fényében valósítható meg. Akkor a tagállamok nem értettek ezzel egyet, de aztán a végül belementek, és a mi igazunkat igazolta végül is az idő. Tehát jó az is, hogy a bizottság rávilágít arra, hogy előre kell lépni olyan területeken, amelyek az új Schengeni intézkedésekre vonatkoznak, ezek egyébként 2015. februárjában fognak életbe lépni. Az Európai Parlament számára igen érdekes, értékes ez a jelentés. Ez az egyik olyan téma, amely a vitát leginkább gerjeszti a tanács és a bizottság között. Kellene javítani, tehát ebből a szempontból is a Schengeni eszközöket, intézkedéseket. Az Európai Bizottság foglalkozik a SIS rendszerrel. Nos, itt azt láthatjuk, hogy növekszik ez a mechanizmus, és ez nagyon is hasznos, tehát ebben is igaza volt a parlamentnek. Az akkori fenyegetettségek vagy biztonsági problémák leginkább nemzeti szintű biztonsági problémák voltak, nem európai szintűek. Most viszont az Európai Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy egy picit jobban figyeljenek oda a biztonság kérdésére, és állandóan ellenőrizzék a helyzetet, ne adják ki külső kezekbe ezeket az ellenőrzési lehetőségeket, hiszen ezek közigazgatási hatáskörbe tartoznak alapvetően. A tagállamoknak azt is figyelembe kell vennie, hogy mit hallottunk az alapjogok megvalósulásáról, illetve az alapjogi ügynökség kérdéséről. A határőrök azt mutatták, azt mondták el, hogy igen magas a hiba arány, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon rosszul alkalmaztuk a biometrikus adatokat és a új lenyomat nyomat alapú eszközöket. Tehát ezek a hibák, ezek a hiba arányok nagyon veszélyessé teszik ezeknek a, az adatoknak az alkalmazását. Tehát itt valamit tenni kellene annak érdekében, hogy a tagállamok minőségi szempontból javítsanak a helyzeten. Köszönöm. Köszönöm, Carlos. Most a következő fel szólaló Revodalon Bolifá lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye azt látjuk, hogy a tagállamok közötti kompatibilitást kell megemlíteni itt az alapjogok témát, illetően a Schengeni rendszert, illetően ugye a bizottságnak megvan a véleménye a visszafordítási irányelvvel kapcsolatosan, hogy milyen feladatok vannak. Szeretnénk tudni, hogy az elkövetkezendő hónapokban mely tagállamok ellen fognak eljárni, mivel úgy tűnik, hogy megsértették a jogszabályokat. Ez általában az utolsó megoldás lehet. Sok esetben vannak olyan gyereket, akik rémes helyzetben vannak, fogva tartják őket, és az, a migránsok alapvető jogait rendszeresen megsértik. A jelentés különböző megoldásokat javasol, nem csak a visszafordítás megoldását. Vannak egyes tagállamokban jól bevált tapasztalatok, gyakorlatok? Köszönöm. Ann Krian. Köszönöm, elnök úr. Két pontot szeretnék megemlíteni a jelentés 3.6-os bekezdésében. Ugye azt látjuk, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Bulgária és Románia csatlakozzon a Schengeni rendszerhez most mi itt a leg, mik a legutóbbi fejlemények, tehát a bizottság el tudná mondani. A 4.3-as bekezdéssel kapcsolatosan ugyanabban a ö, jelentésben, itt a víz, vízum ö, kérdés, ugye itt érintve vannak ö, Románia, Lengyelország, ö, Ciprus és mások, akik ö, úgy, küldtek egy levelet azzal kapcsolatosan, hogy a reciprocitás nincs biztosítva, itt elsősorban a visa, vízum intézkedésekkel kapcsolatosan, például az Egyesült Államok felé mi a helyzet a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. Következő. Mirgit Zipel. Köszönöm, elnök úr meg kell mondjam, hogy a mai szakbizottsági ülésünket kifejezetten izgalmasnak tartom. Arról vitázunk, hogyan tudunk több biztonságot teremteni, aztán meg ma reggel azt halljuk a határellenőrzés kérdésével kapcsolatban, hogy nagyon világos előírások vannak arra, hogy ezt hogy is kell megszervezni, ám ezeket nem tartják be a, és a tagállamok nem garantálják e szabályok betartását, és a helyben dolgozó munkatársak sem nem is tudják betartani ezeket a e helyzetben. A Schengeni térséget illetően sajnos úgy tűnik, hogy egy, és van egy csomó követelés, meg szabály, hogy mit hogy kéne csinálni, ám igazából hatásunk nincs arra, hogy ott helyben voltak éppen hogyan is történnek a dolgok, és milyen kihatásai vannak e szabályoknak a tagállamok intézményének működésében, holott megragaszhatóak a, a hibák, hol vannak a teendők, sőt az is lehet, hogy a, a végrehajtás azon intézkedéseket illetően, amelyeket megfogalmaztunk, lehet, hogy javítaná a határellenőrzés minőségét. Tehát ezért fogalmazom meg azokat a kérdéseket, amelyekre előttem szólók jutaltak, a Románia és Bulgária Schengeni térség való belépésének ügye már-már végtelen történet húzódik, mint a rétes tészta, holott a parlament és a bizottság viszonylag egyhangú ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy mielőbb a tagállamok tesznek valamit, változik valamit. Én nem teljesen látom így, ám mégis az a kérdés, hogy mi te, mit tesz indokolta ezt a reményt? Miért gondolják úgy, hogy van valami reménysugár, és a tagállamok végre döntenek ez ügyben? Köszönöm, Birgit Nielsen úr, most önnél szó megint. Köszönöm, köszönöm a hozzászólásokat. Utolsóval kezdjem. Sajnos én nem is igyekeztem optimistának hangzani, inkább semleges igyekeztem lenni, csak remélem, hogy optimizmusra van, lenne okunk. Az, á, az én általam bírt információ alapján jövő héten nem lesz a belügyminiszterek ö, tanácsának napi rendjén ez a kérdés. Reméljük a következő szemeszterben az új elnökség újra nekifut majd. A többi kérdést illetően néhány dolgotnak utána kell nézzek, és majd utólag válaszolok. Például a a visszatérítési irányelv végrehajtását illetően nem tudjuk, hogy mely tagállamok elindul majd szabásértési eljárás ennek kapcsán. Az elzárással kapcsolatban szóval szembeni alternatívákat vizsgálta néhány tanulmány, az alapjogi ügynökség működve készültek el ezek, amelyek több leírtak jó gyakorlatokat, meg arra is rámutattak, mely tagállamokban folytatják ezeket. Érdemes ezt megvizsgálni, tovább tudjuk adni majd önöknek ezeket az anyagokat válaszgyanánt. Azokat a kérdésket illetően, ami a, a vízum kölcsönöséget illeti, folynak a tárgyalások az érintett tagállamok és harmadik államok között. És egy utolsó gondolat, igaz, hogy néha nem bírunk uh, igazi, friss információval arról, mi történik a terepen voltaképp. Hogyha megnézzük mekkora a Schengen terület és milyen hosszú a külső határok, milyen hosszúak, nagyon nehéz beszerezni napi frissességi információt a végrehajtást illetően, ám reméljük, hogy az új Schengeni értékelési mechanizmus segít majd bennünket abban, hogy jobb képet nyerjünk konkrétabb információ alapján arról, mi történik, együttműködve ügynökségeinkkel, amelyeket csak dicsérni tudok, mármint a Frontexet és az alapjogi ügynökséget. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor ezzel zárhatjuk ezt a vitát. Képviselőtársak! Következő szavazás, vagy következő napirendi pontunk szavazás lenne. 12-15-re tűztük ki, de hát jobban haladtuk, mint vártuk. Ez a siker ára. Hogyha most kezdenek szavazni, akkor hogy a lehető lázadást tör neki, de ez egy lehetőség. Viszont látom, rázza a fejét mindenki. Van, aki úgy tervezte a napját, hogy pont csak a szavazásra jöjjön be. Őket kizárnánk, ha most szavaznánk, nem tudom, mit csináljak. Legyen szünet. Rövid szünet csak. Tizenkettő 2 óra 14 perce jönnek vissza. Én szívesen szavaznék, most nagyon szeretném, de szerintem 12-15-ig várni kell, mert sokan arra jönnek be direkt. Köszönöm, 12-14-kor várom Önöket. I'll, I have a look at the Kedves kollégák, akkor megkezdjük a szavazást. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Következik a szavazás erről az állásfoglalási indítványról. Megvan mindenkinek a szavazókártyája? Kérem, tegyék be a gépekbe a szavazókártyájukat, és foglaljanak helyet ne kisrekedjünk tovább. Kedves kollégák, egyetlen egy szavazásunk van. A második szavazást elhalasztottuk, tehát egy szavazás van. Az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása, ez egy állás, szóbeli választ igénylő kérdést követő állásfoglalási indítvány elfogadása, október 6-án egy szóbeli kérdést intéztünk a tanácshoz, és a és libe állásfoglalásként fogunk majd a penálison foglalkozni a témával ezzel. Tehát a belső biztonsági stratégiai stratégiájának megújítása. Tehát akkor kérem, hogy mindenki szöveg, a szövegről szavazzon. Ügyrendi pont. Lenne nekem is egy módosítom, ez, tehát akkor mi, mi a szóbeli módosítója? Tehát akkor mi a szóbeli módosítója, kérem? a B preambulum bekezdéshez lenne a következő szöveg, a növekedés a bevándorlók számában növekszik a szélsőségesség, és ez a globális béke és biztonság szempontjából fontos. A C preambulum bekezdésében egy változás lenne, átfogó stratégiára van szükség, bizonyos politikai területeken meg kell erősíteni az együttműködést a tagállamokkal és másokkal, figyelembe véve az EU által hozott intézkedéseket, a Schengeni víza, vízum rendszert, a határellenőrzési rendszert figyelembe véve, a négyes cikkben pedig lenne egy kiegészítés, fellépni a terrorizmus ellen, a gyermekek kizsákmányolása ellen, a 4A szintén egy változtatás lenne, elismeri, hogy az előző EU stratégiák ezen a területen csődöt mondtak, holisztikus módon kell a globális békével és biztonsággal foglalkozni, és az EU-val szomszédos országokban a biztonságot fokozni kell. Tehát az EU stratégia végül is valahogy hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen ördögi kör alakuljon ki, vannak személyek, akik egyik régióból ö, átmenek a másikba, és terrorista cselekményeket követnek el, aztán ott van a migránsok körében a szociális kirekesztés, a radikalizáció. A parlament úgy gondolja, hogy a, az erőteljesebb együttműködés és az EU együttműködés az EU és más országok között felgyorsította ezeket a problémákat. Az ötös cikkel kapcsolatosan van egy változtatás szintén. Az Európai Parlament a vallásos szélsőségességeknek a, a fejlődését látja az unión belül és kívül is, éppen ezért felkéri a bizottságot és a tagállamokat, hogy maximálisan hajtsák végre a jelenlegi jogszabályokat annak érdekében, hogy fellépjenek a szélsőségesség ellen, és közösen a tagállamokkal koordinálja a terrorista ellenes feladatokat, új intézkedésekre van szükség, hogy a általános globális békét és biztonságot biztosítsák. A négyes bekezdés, kiegészítő szöveg, a bizalmat, a kölcsönös bizalmat erősíteni kell tiszteletben tartva az EU-ban fennálló különböző jogi rendszereket. A tízes bekezdéssel kapcsolatosan az Európai Parlament rámutat arra, hogy ez az együttműködés harmadik országokkal olyannak kell lenni, amely megfelel az eszközöknek és az együttműködés különböző formáinak az EU-t fel kell kérni arra, hogy közös megoldásokat találjon a közös problémákra. Abban az esetben, hogy egy olyan országról van szó, ahol fenyegetik a békét és a biztonságot, a polgárok jogait, és elsősorban a visszafordítási területen, a kapacitásépítésben és az információcsere területén a koordináció és az együttműködés üdvözlendő, hogyha azt a tulajdonjog és a szubszidiaritás elvének értelmében teszik meg. A 11-es bekezdést pedig törölnénk. Köszönöm ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen ellenvetés, hogy legyen egy ilyen szóbeli kiegészítő, módosító? Kérem, akkor emeljék fel a kezüket. Több mint négy ellenvetés van. Éppen ezért a 169-es szik nem tudjuk elfogadni akkor ezt a szóbeli módosítót, eh, az elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. nyolcan mellette szavaztak, négyen ellene. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Ennyi volt.